Hölgyeim és uraim, kedves kollégák! Eléggé sűrű a mai napi rendünk, úgyhogy azonnal megkezdjük a munkát. Hogyha a február 1-i jegyzőkönyvhöz nincsen hozzászólásuk, akkor elfogadottnak tekintjük. Négy napi rendi pontunk van ma. Kettő ezekből a Balkánra vonatkozik, az Európai Unió polgári EULEX missziójáról, illetve a bosznia-hercegovinai rendőri misszióról lesz szó. Ezután a Gualtieri jelentéssel foglalkozunk, végül 11 óra 30-kor Popovski úr, a titkár jön, csatlakozik hozzánk, és Líbiáról fog aktuális információkat megosztani velünk. Kressz Kompenhauer urat a polgári tervezés és végrehajtási szolgálat műveleti parancsnokát, a Xavier Budde Márnak, az EULEF Koszovó misszióvezetőjét, és Teván Fellert, az EU rendőri missziójának a vezetőjét köszöntjük itt. Biztonsági kérdésekkel fogunk foglalkozni Líbiával kapcsolatban is. A rendkívüli Európai Uniós, Európai Tanácsi Ülés eredményeiről is be fog számolni Popovski úr. Ez tehát a napi rendünk, Balkánnal kezdünk. Azért, mert ez a két polgári misszió, két EU-s polgári misszió a Balkánon rendkívül fontos mennyiségi szempontból is, illetve politikai fontossága szempontjából is. Az EULEX Koszovó különösen a, ez a legfontosabb Európai Uniós polgári misszió valaha, alapvető fontosságú misszió a jogállam felállítása, illetve a szervezett bűnözés elleni küzdelem területén Bosznia-Hercegovinában és Koszovóban. Az eulex kapcsolatban van egy aktuális hír is, mégpedig az, hogy milyen modalitások alapján tudjuk integrálni az EULEX-et a Márti jelentés nyomán a szervkereskedelem területére vonatkozott ez Albániában és Koszovóban. Tehát ennek nyomán át kell struktúrálnunk ezt a missziót, hiszen rendkívül komoly ez a téma. Az EULEX egy olyan eszköz, amely ebben a területen, ezen a területen is komoly szerepet játszhat. Márti úr is hangsúlyozta, hogy a tanúvédelem területén is rendkívül fontos szerepet tölthet be. A misszió vezetőt majd felkérem arra, hogy erről az aspektusról is beszéljen. A Márti jelentés nyilván nagyon aktuális témákat érint, de ezen túlmenően az EULEX összes összetevére vissza kell térnünk, a folyamatban lévő ügyekre, ítéletekre, vizsgálatokra ki kell térnünk. Jelen pillanatban a pristinai bíróságon is folynak ügyek, illetve a stratégiai opciókat is meg kell vizsgálnunk a misszióval kapcsolatban, különösen a Koszovó északi területére vonatkozó vámügyi, illetve igazságügyi kérdésekkel kapcsolatban. Nos, tehát az EULEX misszió teljes horizontját végül, végig kell vizsgálnunk, míg a Márti jelentésen túlmenő kérdésekkel is foglalkoznunk kell. A misszióvezető úr Eh, elődje itt járt kb. 6 hónappal ezelőtt velünk, tehát azt látjuk, hogy ez a folyamatos párbeszéd önökkel nagyon fontos a koszovói események nyomon követése szempontjából. Klampenhauer úrnak adom meg először a szót, majd Márnak úrnak. Köszönöm szépen, elnök úr. Úgy gondolom, hogy ez a, ha jól számolom, a negyedik alkalom, amikor részt vehetek ennek a szakbizottságnak a vitájában, és ennek nagyon örülök. Nagy öröm és megtiszteltetés számomra, hogy itt ma megbeszélhetjük Önökkel a balkáni misszió kérdését. Nagyon érdekes ez a régió, és az ott létünk tükrözi azt, hogy az európai polgárok milyen speciális felelősséget vállalnak ezzel a régióval kapcsolatban. És az teljes eszköztárát alkalmazza az EU. A kollégáim is majd beszámolnak a különböző missziók tevékenységéről, amely, mint tudják, nagyon eh, sok területet fed le. Ami engem illet, én néhány kulcsfontosságú kérdésre szeretnék koncentrálni, amelyek fontosak eh, ahhoz, hogy jól működjön és sikeres legyen az EULEX is és az EUPM is. Eh, Xavier és Stefan pedig majd a régióban a helyzetről és a műveleti tevékenységről fognak beszámolni. Az első kérdés, tehát ami különösen fontos számunkra, és amire utalt már az elnök úr, az Európa Tanács jelentése, Dick Martin jelentése, amely olyan vádaskodásokat tartalmaz, vádakat tartalmaz, amelyeket az EU nagyon komolyan vesz. Bűncselekményekre vonatkoznak ezek a vádak, amelyek a 90-es évek végén következtek be állítólag. Az EU ahogyan mondtam, nagyon tüzetesen áttanulmányozza majd ezeket a vádaskodásokat, és nemzetközi fórumokon hallani spekulációkat arról is, hogy az EULEX, a Marti jelentés után milyen feladatokkal szembesül. Hogy legyek egyértelmű, nem akarom, hogy kételjek maradjanak ez fenn ezzel a kérdéssel kapcsolatban. Az EULEX-nek megvan a megfelelő mandátuma, hogy nyomozzon, nyomozás folytasson ezekkel a kérdésekkel kapcsolatban, és a régióban akár bűnüldöző szervként lépjen fel majd a kollégám is az által elkészített beszámolót ismerteti. Szeretném azt is leszögezni, hogy ez az ügy csak egy a sok közül, ahol az EULEX nyomozást folytat. És valóban az egyik fő célkitűzésünk az, hogy a nyomozás nagyon érzékeny ügyekben sikeres hivatalos vádemelési eljárásá alakuljon át. Tehát ez egy nagyon fontos célkitűzés, állandó célkitűzése a, persze is az EULEX-nek. Egy fontos célkitűzés az, hogy a tevékenységünk Észak-Koszovóban egyre inkább érzékelhető legyen a bűnüldözés területén. Ez a két fő célja az EULEX-nek, és közben továbbra is a monitorozási tevékenységet is folytatja. Most röviden rátérnék Bosznia-Hercegovinára. Ami az EUPM tevékenységét illeti, a szervezet bűnözés, korrupció elleni küzdelem, a jobb intézményközi együttműködés a helybeli bűnöldöző szervekkel, és a közös információs képességek kialakítása a fő feladatok. Az elszámolhatóság, transzparencia a legfontosabb követelmények az egész boszniai hercegovinában működő rendészeti szervekkel kapcsolatban. Stefán majd konkrétumokat is elmond, hogy idén hogyan tudtuk teljesíteni a mandátumunkban foglalt feladatokat. Végül, ezt mindig el szoktam mondani, azért teszem ezt, mert fontos. Ahhoz, hogy ezeket a célokat elérjük, szükségünk van az önök politikai támogatására. A politikai és anyagi támogatásra is szükségünk van az önök kormányaitól. És nagyon fontos a jól képzett munkatársak, és ha szükség van, a nagyobb rugalmasság is. Nagyobb rugalmasságra van szükség ahhoz, hogy több munkatársat tudjunk, szerző, tudjunk szerződéssel foglalkoztatni, amikor szükség van a létszámbővítésre. A gazdasági válságból való kilábalás és a jelenlegi nemzetközi események eh, elterelik sokszor a figyelmet eh, jelenleg a Balkánról, de szerintem az EU nem engedheti meg magának, hogy ebben a régióban végezetlenül eh, ne végez el a dolgát, A dolga végezetlenül távozzon. És a nemzeti kormányoknak kell biztosítani azt, hogy ezt a fontos balkáni feladatunkat, missziunkat teljesíteni tudjuk. Köszönöm szépen, igazgató úr! Ahhoz, hogy jól érthető legyen a vita, az általános bevezetés, ez most a mindkét misszióra vonatkozott. De először Koszovóval, az EULEX misszióval fogunk a vitában foglalkozni, majd térjünk rá a vitára a Boszniával kapcsolatban. Ezért most először Márnyak úrnak adom meg a szót, és utána következik majd a Boszniáról szóló vita, és Feller úr. Márnyak úr, önél szó. Köszönöm, elnök úr, tisztelt parlamenti képviselők! Az integrált európai bűnöldözési misszió vezetőjeként szeretném tájékoztatni önöket a legfrissebb koszovói eseményekről. Hozzászólásomban Szenete Digmati jelentésére fogok koncentrálni, és azokra a jelentésekre, amelyeket elkészítettem, amióta tavaly Yves de Kemabomtól átvettem ezt a feladatot. Röviden hadd ismertessem, hogy milyen is a helyzet Koszovóban. Nyugodt a helyzet, jelentős politikai tevékenység zajlik, ahogyan ezt önök is talán tudják új koszovói politikai vezetés lehetővé teszi számunkra, hogy a bűnüldözés az igazságügy területén erősítsük a tevékenységünket. A belügyi és az új belügy, igazságügy és pénzügyminiszter ismerőseim tudom, hogy konstruktívan fognak velünk együttműködni. Most, hogy felállt az új vezetés, elkezdjük a tárgyalásokat arról, hogy mik a közös prioritások. Az USA és az ECLO-val együtt készülünk fel majd az új előrehaladási jelentés elkészítésére. Véleményem szerint így tudjuk a legjobban a közös erőfeszítéseinket úgy megvalósítani, hogy ez elősegítse a szükséges reformokat, és ilyen módon hozzájárunk ahhoz, hogy az EU e, következetesen e, lépjen fel Koszovóban. Miközben a helyzet általában azért elég nyugodt, e, vannak törékeny és érzékeny pontok. Nem szabad alábecsülnünk annak a kockázatát, amit a jelenlegi gazdaság és pénzügyi nehézségek okoznak, amelyekkel szembesülnek a Koszovóban élők és úgy érzékelik, hogy egyre inkább izolálódnak, elszigetelődnek a külvilágtól. Időközben Koszovó északi részét továbbra is feszültségek jellemzik és komolyan hiszem azt, hogy a párbeszéd Pristina és Belgrád között, amely, amint tudják, múlt héten kezdődött, közelebb hozza majd egymáshoz ezt a két közösséget, politikai és szakértői szinten egyaránt. Az EULEX eltökélt a tekintetben, hogy mindent megtegyen a Cooper által indított párbeszéd segítése érdekében. Zselkinik eh, Dick Martin szenátor jelentésére. A misszió nagyon komolyan vette a eh, Marti jelentésben felvetett eh, vádakat. Szinte közvetlenül azután, hogy az Európa Tanács elfogadott egy határozatot a jelentés alapján, az EULEX elkezdte a nyomozást, elkezdtük vizsgálni a jelentésben foglalt vádakat. Ez azt jelenti, hogy a nyomozás jelenlegi szakaszában még eh, nincsenek gyanúsítottak. De szeretném kihangsúlyozni, hogy az eh, EULEX-nél eh, dolgozó ügyészek Márti úr minden vádát, vád, mind, Márti úr által megfogalmazott valamennyi vádat vizsgálják, és ennek alapján döntünk majd a következő lépésekről. A misszió mindenek előtt meghat, össze, hogy kik lesznek azok a munkatársak, akik kimondottan ezeknek a vádaskodásoknak a vizsgálatával foglalkoznak. Legmagasabb szintű biztonsági és biztonságot és titoktartást biztosítottunk az egész ügynek. Erőfeszítések történnek arra, hogy erősítsük a tanúvédelmi programokat. Ennek része egy konkrét tanú új, helyz, új környezetbe való áthelyezési program is. Belgrád és Tirana is együttműködnek velünk, és reméljük, hogy ez a jövőben is így marad. A Márt jelentés után az EULEX nagy a figyelem középpontjába került és a két legfontosabb prioritásunkat hadd említsem meg, eh, mióta ezt a tisztet betöltöm. Számomra ez a két legfontosabb dolog. Először is Észak-Koszovóban az a prioritásom, hogy továbbra is stabil maradjon a helyzet. Ennek a prioritásnak az elérését kétféleképpen próbálom megvalósítani. Először is a lábnyomunkat, úgymond a jelenlétünket megpróbáljuk láthatóbbá tenni és erősíteni és közben a rendészeti erőfeszítéseket is erősítjük. Az EULEX ilyen módon jobban meg tudja majd érteni a helyzetet, és az elfogadottságunk a lakosság körében is pozitívabban, pozitívan változhat. Folyamatos a kapcsolattartás a helyi vezetők és a missziók között, annak érdekében, hogy elkerüljünk lehetőleg minden félreértést. Emellett a fontos administratív lépés mellett megpróbáljuk, megpróbálunk bizalomerősítő lépéseket tenni olyan módon, hogy küzdünk a bűnözők ellen a, ennek, az, ennek az erőfeszítésnek a középpontjában van az Iber folyó mind a két partján lévő bűnözők elleni fellépés áll. Februárban például a KFOR támogatásával folytattunk le műveleteket, és ez ilyenekre a jövőben is sor fog kerülni. Belgrádi látogatásom után arra számítok, hogy a szerb hatóságok is nagyobb eltökéltséggel vesznek majd részt bizonyos nyomozásokban. A második prioritásom az egész misszióval kapcsolatban az, hogy a kulcsfontosságú ügyeket oldjuk meg, elsősorban szervezett bűnözéssel és korrupcióval összefüggő ügyek nyomozását sikeresen zárjuk le. Tudom, hogy a missziót majd úgy értékelik, a misszió értékelésekor az ezen a területen elért eredmények nagyot fognak nyomni alatt. A háborús bűncselekmények vizsgálata továbbra is egyik fő tevékenységünk, és megpróbálok szorosan együttműködni helyi intézményekkel. Egyre szorosabb, mondanám, ez az együttműködés. 2010-et ez jellemezte, hogy sok nagyon érzékeny és komplex nyomozást folytattak le az EULEX ügyészei. Bízom abban, hogy ez a kemény munka konkrét eredményeket hoz majd, a nyomozások, illetve a bírósági eljárások kapcsán is. A szervezett bűnözés elleni küzdelemmel nem csak a jogállamiságot akarjuk erősíteni Koszovóban, hanem az összes tagállam biztonságának érdekében történik ez. Meg vagyok győződve arról, hogy a koszovói hatóságok, és különösen a koszovói rendőrség az eulex együtt eh, ezen a fontos területen eh, komoly erőrelépést fognak tenni. Végül kihangsúlyoznám annak fontosságát, hogy a koszovói hatóságok eh, által végzett munkát munkára nagyon odafigyelünk, és jelentést készítünk majd a tagállamoknak erről, minden előrelépésről, a misszió tevőkenységéről szóló jelentésben pedig mindig kitérünk majd a koszovói hatóságok munkájára. A következő években tovább kell erősíteni a jogállamiságot Koszovóban. Köszönöm a figyelmüket. Euh, Köszönöm szépen, kedves kolléga. Részemről volna egy kérdésem. Ez a Márti jelentés utáni mandátumra vonatkozik. Kompenhauer úr és ön is utalt arra, hogy milyen kapacitása van az EULEX-nek a nyomozásokban, regionális szinten és amúgy. Ez a kérdés gyakran felmerül. Van-e olyan jogi kapacitásuk, illetve gyakorlati kapacitásuk, melyel elvégezhetnek például Albániában, hiszen ez is egy olyan ország, amit említettek, tehát hogy itt elvégezhetnek vizsgálatokat. Vannak-e olyan kedvezményezettek, ezeknek a csempészeknek olyan áldozatai vagy olyan kedvezményezettjei, akik más európai országokban is előfordulnak, és akiket, akiket utol tudnak érni. Nagyon fontos ez a helyzet, hiszen több mint 1800 eltűnt emberről van szó, még mindig Koszovóban 1400 koszovói albán és 400 szerb, tehát nagyon aggódunk az ő sorsuk miatt továbbra is. Szívünkön viseljük az ő sorsukat, hiszen a megbékélési folyamatnak nagyon fontos része lenne, hogyha őket megtalálnánk. Az EULEX tudna-e szerepet játszani ebben az alapvető fontosságú ügyben? És végül a harmadik pont, amelyre szerettem volna kitérni, az elmúlt évben, amikor az ön elődje járt itt nálunk, akkor egy nagy jelentőségű fellépésre került sor Pristinában. Ennek voltak egy gyors eredményei, illetve eléggé jól sikerült-e kezelni az ügyeket. E művelet eléggé látványosnak tűnt az első pillanatban, de most már egy évvel utána járunk, és nem tudom, hogy sikerült-e az ígéreteket betartani, sikerült-e betöltenie azt a szerepet, amit elvártunk tőle. Nagyon fontos, hogy akkor is erős politikai jelzéseket küldtünk, hogy ezt majd nyomon fogjuk követni politikai szempontból. Ez megtörtént. de Lunácsek asszony kap, kap szót. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen a jelenlévő uraknak. Budaványák úr, Üdvözlőjük Önt először az Európai Parlamentben, és szeretném előjáróban elmondani azt, hogy milyen nagy öröm az, hogy korábban már többször tárgyalhattam Önnel. Annak ellenére, hogy kezdetben kritizáltam Önt azelőtt, hogy ismertem volna, az EULEX a legnagyobb civil misszió katonai vezetőjeként, meg kell, hogy mondjam, hogy nyitott személyiségként ismertem meg Önt ezt igen nagyra értékelem, hiszen Koszovóban a civil társadalommal találkozott képviselőkkel és hasonló lépéseket tett. Több kérdést szeretnék mélyebben érinteni. De Jean úr említette az előbb a korrupció elleni harcot. Volt egy nagy ügy, tavaly áprilisban indult, és én magam is ott jártam akkor, ezért tudom, hogy hogyan éreztek ezzel kapcsolatban az ottaniak, hogy az EULEX végül a nagy halakat elkapta, megfogta a szervezet bűnözés és korrupció elleni harcban. De nincsen még semmi eredmény legalábbis ezekkel a nagy halakkal kapcsolatban, akiket elfogtak volna. Tudna ezzel kapcsolatban valamit mondani? Meddig jutottak, és mikor várható további eredmény? A Márti eset. Strasbourgban Márti úrral zárt ülésen a külügyi szakbizottságban is egy viszonylag túlfűtött vitát folytattunk. Klampenhauer is említette ezt. Tény, hogy a tagállamok nem teljesítik azon kötelezettségüket, hogy az EULEX-nek hagyományos, talán más eszközöket, illetve személyeket, mint bírákat, ügyészeket biztosítsanak, ahogy megígérték. El tudják-e indítani ennek ellenére az előzetes vizsgálatokat a az áthelyezési és a tanúvédelmi programokban. Mire, mi szükséges, hány ügyész lenne szükséges, nem csak a Marti vizsgálatnál, hanem összességében az EULEX a kapacitásai lehetőségei alapján be tudja teljesíteni azt a célt, amire a missziót vég létrehozták. Említette, hogy az eulex de esetleg a bírósági tárgyalásra, hogyha sorra kerül, akkor Koszovon kívül egy semlegesebb területen folytassák le. Tartanak sokan attól, hogy Koszovóban nincsen helyi tanúvédelmi program, és éppen ezért talán az EULEX ezt nehezen tudná érvényesíteni. Mondaná erről néhány szót. Az észak. Ha jól értettem, akkor szeretné a stabil környezetet fenntartani. A probléma pontosan ez, hogy a környezet az északi területeken bármi, csak nem stabil. Nincs jogállam, nagyon kis fejlődés volt eddig. Bizalomépítés volt a helyi vezetéssel, ez volt, amit, jele, amit jelzett, hogy ez egy célkitűzése. Van-e eredmény az elmúlt hónapokban e területen, és le, várható-e további? Ezen kívül Pristina és Koszovó, tehát ö, ö, Szerbiával való tárgyalásokban várható-e előrelépése területen? Köszönöm szépen. Mm, azt hittem, hogy van még ezen kívül, de mintha a végére értem volna. Köszönöm szépen, Kukán úr. A dél-kelet-európai misszió vezetője. Köszönöm szépen, két-három rövid megjegyzésem lenne. Először is üdvözlöm a három úriembert. Nagyra értékeljük a munkájukat. Nagyon nehéz kör, helyzetben és körülmények között kell dolgozniuk. Örülök, hogy erre az eszmecserére lehetőségünk van. És a nagyon realista és észszerű látásmódjukat is értékelem. A Lunácsek azt, hogy mondta, múlt héten nagyon élénk vitát folytatunk Dick Martival. Kicsit másmilyen volt az a vita, mint a mai. A kérdésem, Márnyák úrhoz a következő. Az EULEX január 28-án egy nyilatkozatot adott ki, ezt ön most gyakorlatilag megismételte. Az EULEX-nek ez szerint megvan a kapacitása, a szakértelme és a joghatósága arra, hogy ezeket az ügyeket végigkövesse. De aztán Úrik azt kérdezte, hogy a tagállamok tudnának-e segíteni. Én pedig azt kérdezem, hogy az Európai Parlament hogyan tudna segíteni ebben. Illetve Márti úr segítette bármit egyáltalán. A következő kérdésem. Fatmeri már, hogy áll ez az ügy most? Köszönöm. Köszönöm szépen. Pák asszony kapszott. Köszönöm szépen. Köszönöm az uraknak, hogy eljöttek. Több helyen én magam is eh, Boszniában, Koszovóban találkoztam önökkel. Négy kérdésem van. Az első. Azt szeretném tudni, hogy a megoldatlan esetek, tehát a korábban megoldatlan esetek mekkora százalékát tudta az EULEX adakta helyezni, tehát határozni. A második. A korábbi még alkalmazottaknak a további a cselekvését hogyan ítélik kritikusnak, vagy elfogadhatónak harmadsorban. Márti úr megnyilatkozásaiban e, valami olyasmit is mondott, amit teljesen el tudok fogadni. Nem minden, de ebben egyetértek vele. A korrupciós esetek, vagy a, a szervi a szervekkel kapcsolatos vádak esetében nagyon fontos lenne, hogy az EULEX hosszabb ideje hosszabb ideig tartózkodjon Koszovona. Ugye semmi értelme annak, hogy valaki beledolgozza magát egy ügybe, és aztán a mobilitás miatt, vagy azért, mert az EULEX ezt szokta, azt az illetőt tovább viszik, és valaki más jön a helyére. Úgy gondolom, hogy az ilyen súlyos esetekben meg kellene találni a lehetőségét arra, hogy az az illető, aki egy, ügy, egy esetbe beledolgozta magát, az a lezárásig ott maradhasson. Az utolsó kérdésem. Árnó említette már, az EULEX ereje, hatalma mennyire nyúlik be Albániába. Az albán kormány, amennyire én tudom, elismerte azt, hogy teljes mértékben együttműködik, hogy hozzáférés biztosít, és minden egyéb területen együttműködik. Elfog, el tudják-e fogadni egyáltalán ezt az ajánl- felajánlást? Köszönöm. Merci. Köszönöm szépen. Kopasszony. Thank you. Uh, I have... Köszönöm szépen. Két kérdésem van Klopenhauer úrnak és egy Demányák úrnak. Klopenhauer úr, az első kérdésem a 2010-ben lejárt civil megfigyelést illeti. Mi a ezzel a jelenlegi helyzet? Megfelelőnek tartja-e, hogy legyen nyomon követése ennek, és ha igen, milyen formában? A második pedig a Balkán misszió részvétele a Nyugat-Balkán tevékenységekben, a nyugat-balkáni eseményekben. Tudom, hogy a határmenti területeken az aknátalanítás rendkívül fontos. De Szeretném azonban, ha elmondaná, hogy jelenleg Bosznia-Hercegovinában és Koszovóban ezzel kapcsolatban mi a helyzet. Tudjuk, hogy nagyon sok akna van a határterületen, és nagyon sok problémát okoznak az embereknek E, Demányák úrtól tehát azt kérdezem, hogy e, a legfontosabb kérdésről szóljon, ez pedig a Márti jelentésből adódik, a tanúvédelem. Mártin úr jelentésében Strasbourgban riasztó számokat mondott e, a kivégzettekről például. Szeretném, ha elmondaná, hogy hogyan kívánja ezt a problémát, ezt a fő problémát eh, kezelni. Még ha nagyon jól szervezett is eh, a nyomozás, ha az embereket nem védik, akkor nem fognak eh, tanúskodni a régió múltja, történelme miatt. Kérem tehát, hogy a stratégiával kapcsolatban szóljon néhány szót. Monsieur Arlaki. Köszönöm, Arlaki úr kap szót. Uh, thank you, Mr. President. Köszönöm szépen, elnök úr. Meghallgattam a két vendég bevezetőjét, és nagyon sajnálom, ha én nem vagy leszek olyan finom a hozzászólásomban, a kérdésemben, mint kollégáim. Alapvetően azt mondták el, hogy tulajdonképpen bárki bárhol bármit megtehet. Amit elmondott, az homályos volt, nem volt adat, szám, meggyőző elem arról, hogy önök mit tesznek, mit akarnak tenni, melyek az erősségek, melyek voltak eddig, és melyek a gyengeségek. Drámai a helyzet Koszovóban és Boszniában egyaránt. Adófizetők pénzét, európai pénzét használjuk, nem tegnap óta van ön ott, már két éve, ha jól tudom, vagy még több. Nagyon nehéz tehát azt is megérteni, hogy eh, hogyan alakítják ezeket az időket. Tehát az alapvető információk hiányoznak ahhoz, hogy megértsük, hogy mi történik. Martinorral eh, eh, sem sikerült megértenünk rajta keresztül, hogy mi a helyzet. A szervezet bűnözés Koszovóban közismert probléma, olyan, mint a háború még a helyzetet felületesen ismerők is tudatában vannak ennek. Mi az egyik legjobb szervezett bűnözés elleni csoporttal rendelkezünk, hírszerzés, független értékelők, a parlament adatai mind azt mutatják, hogy Koszovó központi jelentőségű Európa bűn, bűnügyi tevékenységeiben, a bűnügyekben. Azt szerezem, eh, tehát igazából nem azt vártam, hogy ez szépen átlépi, és arról kezd el itt beszélni, hogy mit, fog, mit akarnak a jövőben tenni, anélkül, hogy értékelni az eddigieket, anélkül, hogy értékelni mindazt, amit eddig a, a koszovói szervezet bűnözésről tudnak. Három kérdésem van ezen kívül. Világos, hogy a mentesség nagyon fontos és pártatlanság kérdése. Az ottani ügyészek mind mondták, hogy nagyon nehéz és bonyolult a különböző összefonódások és kapcsolatok miatt Koszovóban vizsgálni. A koszovói kor- kormány is ködben ködös, és a, a szervezet bűnözéssel való feltételezett kapcsolatok is feltárandók. Szeretnénk ezen kívül azt is tudni, hogy az EULEX, ami a jogállamiság keretén belül működik, mit akar tenni ezzel. A tanúvédelem például nagy kérdés. Tudom, hogy Koszovó európai ország akar lenni, és még nem tett semmit. Nincs, miért nincs olyan jogszabály, amely a tanúvédelmi programot erősítené a szervezett bűnözés elleni harcban. Miért nem írja az erre vonatkozó megállapodásokat Koszovó alá? Ez tulajdonképpen a, a bizalomvesztést eredményezi az ország iránt. Aztán a legnagyobb akadálya a komoly vizsgálatok, nyomozatoknak az alkalmazottak száma. Ez nem adminisztratív kérdés, Miért probléma ez önmagában? Már 7 éve jártam Koszovóban. Miért nem tudták ezt administratív döntéssel megoldani? Ez lehet, hogy itt Brüsszel felelőssége, de nem lehet hat hónap alatt egyszerűen kihelyezett emberrel komoly nyomozást végezni. Az utolsó pedig a titoktartás kérdése nem volt Marti úrra szükség ahhoz, hogy megtudjuk, hogyha bármilyen súlyos titoktartási előírás van valamilyen jogi elővizsgálat során, akkor megakadnak. Eltűnnek a tanúk, megölik az embereket, a nyomozókat képtelen helyzetekbe hozzák. Nos, akkor, amikor szervezett bűnözés ellen felderítés van, ami ráadásul hatékony, és valóban valós időben tudják nyomon követni a, a másik oldalnak a, a, a terveit és a lépéseit, komoly kérdésekre van szükség. Köszönöm Kirillov úr a következő. Köszönöm szépen, A következőt szeretném megérteni. Márti úr megnyilatkozásai nem hiszem, hogy meglepőek lettének, és most a misszió a szerint kezdene el működni, amit most, e, hogy most először szembesült volna emiatt a tanúvédelmi problémával. Egy kicsit elbizonytalanodtam. Szeretném, hogyha mondanának valamit. Nyilvánvalóan emögött az van, hogy túl korán ismertük el, vagy ismerték el Koszovót, és ez adott lehetőséget ezek a hatalmas szimbiózisnak a politikai vezetők, akik zárójelben mondom korábban a háborúban is részt vettek, és a szervezet bűnözés között, hiszen ez már nagyon régóta megvolt. Természetesen az, hogy most, az, hogy ők vannak kormányon, logikus, hogy most az egész sokkal nagyobb léptékben zajlik. Meg kell, hogy mondjam, hogy ez a folyamat nagyon fontos. Nem csak Koszovó számára, hanem az egész régió számára. Tulajdonképpen bizonyos értelemben az összes Balkánországra igaz. Ez nem meglepetés, hiszen még a kis fejlődés is Koszovóban, egy, egy kis előrehaladás is a, kihat a szomszédos országokra de nincs meg ez a kis előrehaladás, épp ellenkezőleg még rosszabb a helyzet. És ez előbb-utóbb robbanáshoz vezet. Végre igazán el kell kezdeni ezen dolgoznunk. És akkor talán a koszovói vezetők, ha látják, hogy mi komolyan hozzáfogtunk, akkor előbb-utóbb fel fogják vetni, hogy kérem szépen, mi független ország vagyunk, mit akarnak itt maguk. Ott volt ez a három vagy négy titkos szolgálati tiszt, akikkel kapcsolatban felvetették már ezt a kérdést. De nagyon aggódom, mert ha nem sikerül semmit elérnünk ezen a területen, akkor előbb-utóbb bizony arra a következtetésre fognak ott jutni, hogy alapvető hibát követtünk mi el. Erre már van bőven elég példa. Hát ott van például a volt elnöknek a fia és ami a tanúvédelmet illeti, a kérdésem az, hogy egyáltalán megvalósítható-e ez Koszovó területén, és hogyan akarnak hossz, hatékonyabb eljárást? Köszönöm, Klompenauer úr és Márnak úr kapszót. Köszönöm, elnök úr. Nos? A taposóaknák kérdése az nem az én kérdésem, az általán, nem az én szakterületem, a más, az általános kérdésekre vonatkozóan. Hadd mondjam azonban azt el, hogy a szervezet bűnözés ellen az EULEX mit, ho, hogyan jár el. Az első dolog az, hogy hangsúlyozni szeretném a munka komolyságát a szervezet bűnözés elleni harcban. Hogyha alaposan odafigyelnek, akkor a sajtóközleményekből is tudják, hogy minden egyes házkutatásnál, amelyet EULEX végez, vagy vizsgálatot indít, és emiatt letartóztat valakit, nos, hogyha megnézik az idő tényezőjét ennek tükrében, akkor látják, hogy ugye 2008. decemberében kezdtük el a kezdeti műveleteket 2009 áprilisában lett teljes, tehát még csak nem is két éves a teljes műveleti képességünk, de már látni, hogy van számos olyan eset, amelyben az EULEX előre haladt a menmekben is olyan esetben, amelyeket kivizsgáltunk. Nyilvánvalóan nincs már büntetlen, eh, büntetlenség és eh, eh, mentesség, mentelmi jog Koszovóban, hiszen minden esetet kivizsgál az EULEX. Mindannyian. Elvárható az Európai Unióban is, hogy a bírói kar független legyen. Különösen vigyázunk arra, hogy ezt mer, megtartsuk, és a politikai beavatkozást akármelyik oldalról, akármelyik oldalról is jönne, elhárítsuk. Egyébként nyilvánvalóan politikai játékká válna a nyomozás, és a bírói folyamat is. a szervezet bűnézésről a kollégáim többet fognak majd mondani, de jelenleg még nem tartunk ott, hogy lefoglaljunk, elfogató, elfogjunk érintetteket, de majd látják a fejlődés az előrehaladási jelentésből. Természetesen szűkös forrásaink vannak, és emiatt korlátozott képességeink. A képességek nyilvánvalóan attól is függenek, a, függnek a tanúvédelemben, hogy mennyire hajlandók elismerni az ország az átköltöztetés tényét. Én talán itt be is fejezném. Köszönöm szépen. Köszönöm, kész. Ami a tanúvédelmet illeti, ez egy rendkívül fontos és érzékeny téma. Erről a témáról már novembertől többször beszéltem a Védelmi Ügynökségben is, a Márti jelentés nyomán, hiszen ahogy a misszió fejéig eljutottunk, azt láttuk, hogy nem teljes mértékben ideális a helyzet. Mindazonáltal el kell mondanom, hogy jó tanúvédelmi programunk van. Ezt kiváló szakemberek igazgatják, akiket az tagállamok bocsátottak a rendelkezésünkre. Azonban sajnos egy kicsit kevés az állomány. A program dimenziói, az operatív program keretében a tagállamok részvételével valósultak meg, de ennek következtében sajnos korlátozott az állományunk száma. Ezek az erőforrások, ezek drágák minden tagállam számára, hiszen nagyon nagy szükség van rájuk, ezért korlátozott mennyiségben tudják rendelkezésünkre bocsájtani, és a kapacitásaink sajnos még mindig korlátozottak ennek következtében. De egyre fontosabb az úgynevezett relocation program, ez azt jelenti, hogy új helyen, külföldön helyezzük el Koszovon kívül a védett tanúkat. A tagállamoknak az volt a szándéka, az a szándéka, hogy a tanúkat befogadják a területükön, illetve ezeknek a családját is, mégpedig meghatározatlan hosszúságú időre, tehát, hogy meghatározatlan időre védelmet nyújtsanak ezeknek a tanúknak, ez bizony néha nehézségekbe ütközik a tagállamok számára. A tagállamok néha nem akarják nagyon szívesen befogadni ezeket az embereket, nem viselik a szívükön annyira a sorsukat, hogy ezt megoldják. Mindazonáltal el kell mondanom ismételten, hogy ez a program jól működik. Az egyetlen egy probléma az az, hogy a ez a relokáció, azaz a Koszovon kívül elhelyezendő tanúk befogadása, ez az egyetlen problémás terület, és ez a tagállamok miatt az. Szeretném önöket is megkérni, hogy amikor hazatérnek a tagállamaikba, akkor hangsúlyozzák, ragaszkodjanak hozzá, hogy mennyire fontos ezeknek a tanúknak az elhelyezése. Van számos olyan tanú, aki megérdemli azt, hogy megvédjék nem kell persze, hogy illúzióink legyenek vele kapcsolatban, mm, és nem tudom, hogy igazából Márti úr fejében mi fordult meg, de én továbbra is úgy gondolom, hogy a tanúk ügyét szívünkön kell viselnünk. Ez egy nagyon érzékeny és komoly ügy. Ma a misszió számos tanúnak a biztonságát biztosítja kielégítő módon, de sajnos ilyen um, külföldön való elhelyezési programok nélkül nem tudunk százszázalékig hatékonyak lenni. Koszovóban jelen pillanatban az a helyzet, hogy a tanúvédelemről szóló jogszabály még mindig csak tervezett formában létezik. A politikai bizonytalanság időszaka során ezt nem fogadták el, sőt blokkolták ennek a folyamatnak a befejezését. Ez volt a helyzet végig az az idő alatt, amikor én misszióvezető voltam. Nagyon szeret, szeretnénk az igazságügyi minisztériummal együttműködésben a lehető leghamarabb újra beindítani ezt a programot, újra beindítani a jogszabály elfogadását, és a Koszovon belüli tanúvédelmet is szeretnénk hatékonyabbá tenni. Ehhez a szakmai tapasztalatunkat tudjuk felajánlani a koszovói hatóságoknak. Két-három éves programról beszélek, és véleményem szerint ez még mindig kevés lenne. Ez tehát jelen pillanatban a koszovói helyzet ezek azok a célok, amelyekben szeretnénk előrelépést elérni, ahol szeretnénk ösztönözni a koszovói hatóságokat, de azt is el kell mondanom, hogy az elkövetkezendő két-három évben nyilvánvaló, hogy a nemzetközi közösségnek a feladata a misszión keresztül, illetve a tanúk külföldi elhelyezésének programján keresztül az, hogy ezt a helyzetet megoldjuk. Köszönöm. Köszönöm. A személyzet ügyvel kapcsolatban nagyon fontos az, hogy további állományt találjunk annak érdekében, hogy sikerüljön a nyomozási kapacitásunkat javítani. Nincs ugyanis elég emberünk. Már is sikerült azt hiszem, hogy a 30%-ukkal oda jutni, hogy a szerződés kötés fázisába kerüljünk. Ez azt jelenti, hogy más eh, helyen nem kötelezhetik el magukat. Folytatjuk azt a gyakorlatot, hogy az igazságszolgáltatás területéről toborzunk embereket. Márti úr jelentésének kontextusában is fontos ez, illetve normális mindennapi munkánk szempontjából is. Volt egy nagyon fontos pont, ez a Tour of Duty nevű folyamat. Azt látjuk, hogy a vád oldaláról is az, hogy csak egy évre foglalkoztatunk embereket, ez túl rövid. Megpróbálunk átfedéseket találni, és megpróbáljuk rotálni az embereket megpróbáljunk olyan szerződéseket kötni, hogy hosszabb ideig meg tudjuk tartani ezeket az embereket. Szeretném hangsúlyozni azt is, hogy a tagállamok támogatására szükségünk van annak érdekében, hogy előre tudjunk lépni. Különösen a Relax bizottságra gondolok, amikor szerződést akarunk kötni valakivel, fel akarunk venni valamit, valakit, akkor az ő támogatásukra és jóvágyásukra szükségük van. De a misszió vezetővel együtt biztosak lehetnek abban, hogy a tagállamok felé nagyon is hangsúlyozottan kommunikálni fogjuk majd ezt a pontot. Köszönöm. Szeretnék visszatérni még egy témára, hiszen tudom, hogy ez önök számára rendkívül aktuális. Ez a Márti jelentés. Illetve az, hogy milyen módon lehetne úgy irányítani a missziót, hogy ezen problematikát kezelni tudjuk az Európa Tanács jóváhagyását, illetve Márti úr helyeslését el tudjuk érni. Mit kell tenni a missziónak, az Európai Uniónak, hogyan kell pozícionálnia magát ezen jelentés fényében, Miközben azt láttuk, hogy az átláthatóság nem valósult meg teljes mértékben a kezdetben. Nos tehát, nagyon szigorúan igazságszolgáltatási szempontból minden ügyész kezdhet egy ügyet, megnyithat egy ügyet akkor, amikor úgy gondolja, hogy elég információ van a kezében. A Márti jelentés is ezt hangsúlyozta. A jelentés nyilvánosságra hozatala óta elmondhatom, hogy azonnal felvettem a kapcsolatot Márti szenátor úrral. Az előzetes vizsgálat megkezdődött. Nagyon sokan önök közül is bizonyára tudják, hogy olyan egy általános intézkedésre került sor, nem konkrét e, személyeket céloz, hanem csak általánosságban keresünk információt. Én is kész vagyok ennek a támogatására. Nyomon követem ezt a folyamatot. Misszióvezetőként jelen pillanatban azt mondhatom, hogy mi formális határozat nem született arról, hogy ezt az ügyet hogyan kezeljük, ezért az ügyészekkel arra a következtetésre jutottunk, hogy kézbe veszük az ügyet, és megpróbáljuk a problémákat feltárni, majd kezelni. Már beszéltem egy témáról, amire vissza is fogok térni mindjárt, tehát ezen a, terül, ezen a ponton az a feladatunk, hogy ügyészeket és nyomozókat jelöljünk ki, akik ennek az ügynek a nyomon követésével kell, hogy majd foglalkozzanak. Még akkor is, hogyha már vannak megnyitott ügyek, amelyeket nekik folyamatosan nyomon kell követniük, tehát ezekkel továbbra is foglalkozniuk kell, de ők különösen a Márti jelentés által feltárt problémákra fognak összpontosítani. A CPCC, illetve a tagállamok megállapodtak abban, hogy egy kicsit kivételes eljárásra fog sor kerülni az év során, mégpedig a következő módon. Két-három további ügyészt fogunk fölvenni, és néhány erre a területre specializálódott nyomozót. Egy olyan csapatot fogunk tehát felállítani, amely ezzel az ügyel fog teljes mértékben foglalkozni. Ezután döntést kell hozni arról, hogy ennek a csoportnak a tagjait úgy válasszuk ki, hogy egy oldalról mm, biztonsági szempontból el kell őket szigetelni, a jelen pillanatban ugyanis az ügyészség az egy vegyes ügyészség. Albán, illetve nemzetközi ügyészekből áll. Nos, tehát őket ki kell emelni ebből a struktúrából, és egy olyan infrastruktúrát, biztonságos infrastruktúrát kell rendelkezésükre bocsájtani, amely mondjuk informatikai szempontból teljes mértékben megfelel azoknak a biztonsági követelményeknek, amit a feladatuk megkövetel a tanúvédelmi kérdésre is visszatérnék. Nagyon ígéretes párbeszédet folytatunk az Európai Bizottsággal, annak érdekében, hogy amikor szükség lesz rá, akkor a megfelelő finanszírozást biztosítsák számunkra a tanúk védelme érdekében, és különösen annak érdekében, hogy néhányukat külföldön el tudjunk helyezni. De, ahogy azt említettem, ez nagyon gyakran az egész család áthelyezésével jár, és ehhez olyan pénzekre van szükségünk, ami jelenleg nem áll rendelkezésünkre. Ezért beszéltünk a bizottsággal, hogy az elkövetkezendő évekre, hiszen hosszú évekről van szó, biztosítsák számunkra ezeket az összegeket. A Koszovóval szomszédos államokkal kapcsolatban. Ahogy önök is tudják, ők közvetlenül részt vettek ebben az ügyben, konkrétan Albániára gondolok, különösen. A Pálka asszony is említette Albániát. Albánia nagyon közvetlen és voluntarista, illetve elkötelezett választ adott számunkra, együtt akarnak működni velünk, és most biztosíthatom tehát önöket, hogy Albánia hajlandó működni. A mi ügyészeink az albániai főügyészel felvették a kapcsolatot, nagyon ígéretes ez a kapcsolat, és nagyon jó alapot jelent ahhoz, hogy ezt az ügyet folytatni tudjuk, nyomon tudjuk követni. A joghatósággal kapcsolatban tudom, hogy nem csak itt, hanem máshol is nagyon sok embert aggaszt ez a kérdést. Úgy gondolom, hogy eléggé világosak a helyzetek, bár én nem vagyok sem jogász, sem ügyész, de már is sikerült Albániában nyomoznunk. Múlt hét hétfőn Pristinában elkezdtünk egy olyan eljárást, amelyben az 1990 8-as, 99-es ügyek vezetőit fogjuk perbe. Megvan tehát a joghatóságunk, megvan a kompetenciánk, megvan a kapcsolat az ügyészségek között, megvannak az elvek, amelyek nyomán, illetve a Marti jelentés fényében el tudunk járni. Aztán vannak olyan szerb ügyészek is, akik kifejezetten a háborús bűnökre specializálódtak. Ővelük is együtt tudunk működni. Egy, egyelőre nem találtunk, nem volt probléma az együttműködésben. A misszió kezdete óta folyamatos kapcsolatban vagyunk velük, az eltűnt személyek ügyében is együttműködtünk. Tehát elmondhatom, hogy egy kicsit most sikerült tisztáznunk azt, hogy milyen úton fogunk járni, a, ha eljön az idő, akkor megfelelő módon tudnak majd eljárni. Az ügyészeink erre megvan a lehetőségük. Aztán, hogyha szükséges, akkor területi szempontból ezen két területen kívül is fel tudunk majd lépni. Az eljárások már megvannak erre, és ügyészénk joghatósága egyáltalán nem akadályozza meg őket abban, hogy ha megvan a megfelelő akarat, akkor ne tudjanak együttműködni azokkal az államokkal, amelyek elképzelhető, hogy szintén érintettek lesznek de hát jogi szempontból, és itt nagyon világosan szeretnék fogalmazni, nincsen egyáltalán akadálya annak, hogy a misszió kiterjeszte tevékenységét. Remélem, hogy sikerült a Márti jelentéssel kapcsolatos összes kérdésükre reagálnom. Tudom, hogy még biztos lenne sok kérdésük erről, de azt hiszem, hogy már sikerült egy kicsit megvilágítanom a helyzetet. A vitának még nincs vége, hogyha sikerül és hogyha olyan döntések születnek egy vagy más szinten, amely a változtatásokat igényel, akkor természetesen az ügyészek ezt figyelembe fogják venni, és az előzetes állapotban lévő nyomozást annak a döntésnek a fényében, annak megfelelően fogják folytatni. A hónap elején itt Brüsszelben is tárgyaltam tagállamokkal, voltak olyanok, akik ezt az elvet nem fogadták el, tehát a missziót addig fogjuk folytatni, amíg azt nem mondják nekünk, hogy állj. Az eltűnt személyekkel kapcsolatban, akikre az elnök úr is kitért. Igaz, hogy még továbbra is körülbelül 1800, azt hiszem 1821 személy maradt, egész konkrétan, akiket eltűntnek nyilvánítottak. 1821 személy tehát, 1400 albán és 400 szerb van közöttük. A misszió dolgozik az ügyön. Tavaly több mint 100 embert sikerült azonosítanunk a családjuk segítségével. Nagyon bonyolult a helyzet, az információgyűjtés már önmagában nagyon nehéz helyzet. Tehát ad, most már az események óta több mint tíz év telt el, így hát egyre nehezebbé válik például a holttestek azonosítása. A, ezzel az ügyel foglalkozó törvényszéki orvosok egy külön csoportot alkotnak a misszión belül. Tudjuk azt is, hogy egyrészt az ő szerepük mennyire nehéz, azt is tudjuk, hogy a családok számára milyen érzelmi viharokat jelent egy-egy ilyen ügy, de azt is tudjuk, hogy a megbékélés és a kiegyezés szempontjából muszáj pontot tenni ennek az ügynek a végére. Azt hiszem, hogy az elmúlt tíz évben a könnyebb, az egyszerűbb ügyeket sikerült lezárni. Ami megmaradt, ez egy olyan téma, az egy olyan néhány ember, egy olyan embercsoport, akiket nagyon-nagyon nehéz lesz megtalálni. A kutatás körülbelül ősszel be fog fejeződni. A tavasz, nyár folyamán tudunk kutatni, hiszen ekkor van például a talaj olyan állapotban. Ősz vége felé ez a kutatás egyszerűen lehetetlenné válik. De ahogy múlik az idő, egyre nehezebb a helyzetünk, egyre bonyolultabb a helyzet, de évről évre újabb és újabb sírhelyeket találunk, újabb emberi maradványokat találunk, akiket ha sikerült megfelelően azonosítani, akkor visszaküldünk családjuknak. Köszönöm, elnök úr. Még egy szót szólnék talán az északi területről és a párbeszédről. Először is a párbeszéd. Természetesen ez egy történelmi lehetőség. Nem akarok részletekbe menni, hiszen a politikai oldala az nem az én felelősségem. Azonban mindenki megérti, hogy ennek milyen politikai jelentősége van, és ez mekkora lehetőség számunkra. Nagyon kényes ez a folyamat. A párbeszéd azonban az EULEX munkája szempontjából is fontos, mégpedig azért, mert segíthet abban, hogy elmozdítsa azokat az akadályokat, amelyek jelen pillanatban nehezítik a munkánkat, különösen az északi területeken. Bizonyára hallották, hogy már is sikerült például a civil anyakönyv tekintetében, a polgári anyakönyv vezetés tekintetében előrelépést elérnünk. Ez egy első lépésnek tekinthető, de remélem, hogy ez a párbeszéd a későbbiekben olyan problémákat is kezelni tud majd, amelyek most akadályozzák az előrelépést. Aztán az északi területekkel kapcsolatban a sikerre vonatkozóan is volt egy kérdés. Minden azon múlik, hogy hogyan mérjük a sikereket. Az egyik siker az volt, hogy az EULEX egyelőre sikeresen fenntartotta a stabilitást, ha mondhatom ezt így, ezért a az EULEX és a KFOR jó együttműködését kiemelném, és az EULEX-nek gratulálok. Ahogy um, Xavier mondta, a Mitrovicai Task Force is rendkívül jó eredményeket ért el a bűnözéssel kapcsolatban. A filozófiánk nagyon világos, az EU lex az egy jogállamiságot előmozdító misszió, nem pedig egy megszálló hadsereg. Tehát egy oldalról azt szeretnénk, hogy biztosítsuk az emberek mindennapi biztonságát, hogy biztonságban érezzék magukat akkor, amikor kimennek az utcára. De különösen az északi szerb populáció szempontjából azt tapasztaljuk, hogy nagyon sok bűnt követnek még mindig el, a bűnözők tevékenysége nagyon aktív. Ezért ezen a területen is szeretnénk fellépni. És nem is tudom, Xavi esetleg még kitérnél erre. Igen, köszönöm. Ahogy a bevezetőmben is mondtam, az éjszak számomra egy olyan zóna, ahol amelynek az ügyében prioritásnak kell tekinteni a kötelezettségvállalásunkat. Nagyon világos leszek tehát. Távol álljon tőlem az, pedig tudom, hogy megvan erre a lehetőség, hogy mint ördögi szemszögből, vagy ördögi fényt próbáljak vetni erre az északi területre. Nem erről van szó. Azonban nagyon fontos az EULEX erőfeszítéseinek a folytatása a Koszovó északi részén. Általános globális a koszovói kereteken belül. Éppen ezért hangsúlyoztam, hogy prioritásnak tekintem azt, hogy felvegyük a küzdelmet a szervezet bűnözés ellen, amelynek a fészke ez az északi terület. Interetnikai jellege van ennek, és több közösséget is érint. Politikai, administratív területen is megjelenik ez a bűnözés, ide is kiterjed a bűnözők hatalma. Ezért ezeket a területeket, ezeket az ügyeket egységükben kell kezelni. Megpróbáljuk meggyőzni a népességet, és egyáltalán nem könnyű ez, éppen ellenkezőleg. Tehát megpróbáljuk őket meggyőzni arról, hogy az EULEX nagyon is kiegyensúlyozott a megközelítésében. Az első célunk általános tekintetben, ahogy ez az előbb is elhangzott, az az, hogy fenntartsuk a stabilitást, illetve a közvetlen konfrontációt elkerüljük a különböző közösségek között. 2008 tavaszán ott voltam e, a KFOR vezetőjeként, és bizony láttam, hogy mi történik akkor, amikor erőszakos konfrontáció, konfrontációra kerül sor. Megpróbáljuk tehát ezt a biztonságot, ezt a garantálni, ez nem mindig könnyű. Ugyanakkor napról napra megmutatjuk azt, hogy jelen vagyunk ezen a területen, az észak-koszovói területen. Csak így reménykedhetünk abban, hogy eredményeket érünk el. Hogyha nem tudjuk állandóan demonstrálni azt, hogy jelen vagyunk, akkor nem fogunk eredményeket elérni. Most már Koszovóban vagyok négy hónapja, azt látom, hogy az misszió gyakorlatilag minden tagja járt már ott, és nappal, éjszaka sétálnak kint, megmutatják magukat. Kivéve azokat az embereket, akik a Mitrovicai Bíróságon dolgoznak, mert nekik más a feladatuk. Megpróbáljuk tehát az általános jelenlétet, a folyamatos jelenlétünket biztosítani, megmutatjuk magunkat, és különösen fontos ez az észak-koszovói területen, hogy az ottani lakók lássanak minket. Négy emberről van szó, akik, jó, hát észak, nem az Ivár folyótól északra, de mégiscsak északon voltak, akik segítségével sikerült hát mégiscsak egy kicsi előrelépést elérnünk. A biztonsági szabályok amelyeket annak idején a tanács, most pedig a védelmi ügynökség előírt, ezek továbbra is betartandóak számunkra. A szabályunkat néha kellett egy kicsit módosítani, de a legésznek a lényege az, hogy ott legyünk, és azt fogjuk látni most a tavasz folyamán, hogy már nem csak négy, hanem legalább húsz missziós tag fog az északi területen élni, tehát ők ott is fognak lakni. Nagyon fontos ez abból a szempontból, hogy közvetlen kapcsolatba kerüljünk az ottani népességgel. Tudom, hogy az előrehaladás egyik napról a másikra nem megy, nem szabad naívnak lennünk, a bizalom kiépítése mindig egy hosszú folyamat. Tapasztaltunk. az volt, hogy hát sikerül egy apró lépést előre tennünk, aztán jön valami incidens, ami visszavet minket. Hát így, így tudunk előre lépni, egy picit előre, picit hátra, de kitartunk. Aztán az operatív tervvel kapcsolatban megpróbáljuk állandó struktúrává átalakítani a Mitrovicai eh, Task Force-ot, ahol nyomozó, ügyész és határőr is lesz, állandó jelleggel. A bűnözés elleni küzdelem harmonizálása lesz ennek következtében hatékonyabb. Ez a munkánk már is meghozta gyümölcsét, Februárban egy olyan műveletet kezdtünk, amely az évvégi választásokat megelőző kampányra fog nagyon komoly hatással lenni, illetve ezt próbálja majd nyomon követni. Északon, csak úgy, ahogy az Ivár folyótól délre is, a helyi rendőrségnek kell annak az erőnek lenni, aki az elsődleges reakciót nyújtja, akik fellépnek például első szinten, első fokon a drogkereskedők ellen. Nagyon fontos a helyek számára, hogy lássák azt, hogy az ő rendőreik vannak ott, akik a saját környezetükben a biztonságukat megpróbálják elősegíteni. a misszió helyettesére bíztam azt a szerepet, hogy próbálja meg az összes területen lévő emberünket ezen ügy felvállalására bíztatni, és így nagyon hamar remélhetőleg eredményeket fogunk elérni. Nos tehát, általánosságban a bűnözés és a korrupció elleni küzdelem területén, hiszen ez is egy olyan kérdés, amire kitértek, különösen néhány olyan esetre gondoltak, amelyek körül amelyek a múlt évben merültek fel. Néhány megjegyzés, tehát ezekkel kapcsolatban. Mi a jogállamiságot biztosító misszió vagyunk, azért vagyunk ott, hogy megpróbáljuk ösztönözni a koszovóiakat arra, hogy alkalmazzák a jogállamiság elveit. Azokat a normákat és legjobb gyakorlatokat, amelyeket mi már Európában leszűrtünk. Azt szeretnénk tehát, hogy azt látjuk, hogy néha ez nem sikerül teljes mértékben. A nyomozás azonban mindig hosszadalmas, mert nagyon komolyan vesszük, és ahogy azt önök is látták, hogyha nyomon követték a munkákat, megfigyelhették azt, hogy ezek a kiegészít, hogy ezeket a, a nyomozásokat kiegészítő nyomozások is követik. Hát általában én igazából evidens módon nem folyok bele a jog, jogi eljárások kialakításába, hiszen nem ehhez értek. De azt látjuk, hogy Európa szerte nagyon komoly ügyek merülnek fel, és hát elmondhatom, hogy ez egyszerűen a korrupció elleni küzdelem folyamatának a természetes menete. Az ügyet nem zártuk le, az ügyet nem temettük el, az ügyészek és a nyomozók folyamatosan dolgoznak, tehát dolgozunk ezen, ezen az ügyön, és minden információt megadunk a bíráknak, amire szükségük van. Mm, utaltam több eljárásra, például a Gécsi eljárásra, bár ott igazából inkább mégiscsak háborús bűnről van szó, Nos, tehát vannak olyan ügyek, amelyek, ahogy mondtam már a bevezetőmben is, vannak olyan ügyek, amelyek 2010-ben nyíltak meg, és amelyek most jutnak el majd a bírák elé, a bíróságokra, hogy a határozat megszülessen róluk. Ezeknek az eredménye még nincs meg, de ha majd meg lesz, akkor meg tudom küldeni önöknek a statisztikákat. De hát Európában is körülnézhetnek, hogy um, ahol jogállam van, ott sem feltétlenül sikerül nagyon hamar lezárni egy-egy ügyet. Húzódnak ezek, és az, hogy az embereket sikerül bíróság elé állítani, nem feltétlenül jelenti azt, hogy azonnal sikerül is őket elépíteni, el, elítélni, ezt önök is nagyon jól tudják. Hát a tagállami ö, ügyekben is ez a helyzet, nem csak a koszovói helyi hatóságok esetében. ou dans le gouvernement, si ça vous euh, tourmente ou pas, trouble ou pas. Nem tudom, hogy a, csak a felét mondta a képviselő asszony mikrofonnal, de a kormányzásra utalt. A választ. Nem tudom, hogy az még régi alkalmazottai közül vannak-e a mi alkalmazottaink között, erre nem figyeltem oda, azt viszont tudom, hogy vannak az UNMIK eh, helyi alkalmazottai, régi helyi alkalmazottai között olyanok, akiket mi is átvettünk. Természetesen, amikor a mi missziónk helyi alkalmazottakat toborzott, például fordítás vagy más eh, feladatokra, akkor eh, hát előfordult, hogy olyan embereket találtunk, akik az unmik is dolgoztak. Az EULEX és az UNMIK között nem akartunk feltétlenül óriási szakadékot, már csak azért sem, hogy a koszovói közvélemény ne gondolja azt, hogy magukra hagytuk őket. Ezért aztán előfordult az, hogy olyan embereket vettünk fel, akik az unmik jöttek. Ez persze abból a szempontból jó is, hogy van tapasztalatuk az ilyen jellegű munkát illetően, miközben a helyi környezetben otthonosan mozognak. De a konkrét számokat nem tudok mondani. Per, természetesen, hogyha önt érdekli, akkor majd utána nézek az arányoknak. Egy nagyon rövid és konkrét kérdés, Árláki úr, hiszen nagyon nagy késésben vagyunk. Elnök úr, egy kérdést eh, szeretnék csak feltenni, és utána egy rövid észrevételem is lesz. Nagyon aggódom az EULEX helyzete miatt, és eh, az a véleményem, hogy önök a nagy semmibe tartanak ugyan nincs meg a jogi keret. Ez ugyan nem önöktől függ, de nem lehet a szervezet bűnözés ellen küzdeni, vagy tanúvédelmi programokat végrehajtani e, egy adott jogszabályi környezet nélkül. Ez minden nyugati országban létezik. Kell egy jogalapi törvény a tanúvédelmi programokhoz e, e, ami lehetővé teszi azt, hogy utána a büntetésüket csökkentik, vagy eltörlik. Itt van eh, a eh, bűnügyi nyomozásoknál a bantitok eh, megszüntetése, az elkobzások, vagy hogyha a bűnszervezetben elkövetett bűncselekvényekre gondolunk, a 60-as években mi létrehoztuk ezeket a törvényeket. A Palermói Egyezmény kimondja, hogy minden az egyezményhez csatlakozó állam ezeket a szabályokat betartja, és hogyha ezek a jogszabályok nincsenek meg, akkor nem tudnak se Koszovóban, se a világon sehol egy lépése tenni a szervezet bűnözés elleni küzdelem. Ez nagyon meglep engem, hogy ott vannak ügyészek, akik nem javasolják önöknek azt, hogy legyen már végre egy világos stratégia, ahelyett, hogy itt meg ott próbálnak tenni valamit. Európa számára ez egy hatalmas prioritás és az erőforrások elköltésével, pénzek elköltésével kapcsolatban azt kérdezném Koppenhauer úr, hogy az EULEX eh, eddig mennyibe került az elmúlt két évben, amióta teljesen működőképes, mekkora költségvetése volt, és a következő évekre mekkora költségvetése lesz, hányan dolgoznak nála, milyen posztokon. Köszönöm. Hagy kezdem azzal, hogy az eh, EULEX jogszabályok alapján működik, egyetértek azzal, hogy javítani kell a jogszabályi környezetet, itt nincs köztünk véleménykülönbség, ez Koszovóra és Boszniára is vonatkozik, a, de a misszió nyilvánvalóan, hogy jogalkalmazóként van jelen. Vannak becslések, 150 millió általában ezt mondhatjuk az éves költségvetés, lehet, hogy egy kicsit több, és jelenleg körülbelül 1700 embert foglalkoztatunk. Többségében rendőrök, erre azért is szükség van, mert hát végre hajt kutatási feladata is vannak ennek a missziónak. Ezek persze durva becslések, nincsenek itt a részletes adatok. Ügyész? Hány ügyész dolgozik? 27. Rendben van, akkor azt javaslom, hogy itt zárjuk le a Koszovóról folyó vitát. Köszönöm az összes hozzászólást, és úgy tűnik, hogy szükséges valóban a rendszeres tájékoztatás mindannyiunk számára. Nagyon hálásak lennénk éppen ezért, hogyha rendszeres időközönként lehetne önökkel ilyen párbeszéd, most eltekintve attól, hogy milyen jogszabályok léteznek ezzel kapcsolatban. Elnézést kérek, hogy kicsit csúsztunk a következő napi rendi pont megtárgyalásával kapcsolatban, de most megadom a szót Felner parancsnoknak Bosznia-Hercegovina témájában. Köszönöm, elnök úr! Tisztelt európai parlamenti képviselők! Nagy megtiszteltetés és öröm számomra, hogy most néhány száz kilométerrel északabbra mehessünk, és beszámolhassak az ottani misszió alakulásáról, a mandátumról, és hogy milyen eredményeket értünk el Bosznia-Hercegovinában a szervezett bűnözés és a korrupció elleni küzdelemben. Bosznia-Hercegovinában és a régióban továbbra is olyan összetett a helyzet, és a mi katonai és művelet közötti helyzetünk gyakorlatilag hasonlít a koszovóihoz, csak kicsit a választások után lassabban valósul meg minden. Nem mondanám azt, hogy alapvetően megváltozott a biztonsági helyzet, de azért azt látjuk, hogy egyre nagyobb a bizonytalanság érzése, mert egyre több a tulajdon ellen elkövetett bűncselekmény olyan időszakban, amikor egyre több ember van nagyon sebezhető helyzetben, pénzügyileg, anyagilag. Az EUPM 2002-től tavaly júniusig két nagyon fontos kő eseményen ment keresztül. Az egyik a nagy rendőri reform volt, amelyet a stabilizációs és társadalmi megállapodás alapján hajtottunk végre. A vízum liberalizációs roadmap 2010-ben került elfogadásra az erőfeszítéseinket arra koncentráljuk, hogy közös kapacitásokat, képességeket alakítsunk ki a szervezet és egyéb súlyos bűnözés, valamint a korrupció elleni küzdelemben, és itt a hangsúly a közös szón van, hiszen emlékeztetnék arra, hogy Bosznia-Hercegovinában 17 rendészeti bűnüldöző szerv vesz részt ebben a fellépésben. 80 rendőri szakértőnk, 40 ügyész és más szakértő, és körülbelül 115 szakértő és általános feladatokat ellátó munkatárs vesz részt a misszió munkájában. 2010 nagyon fontos és sikeres év volt Bosznia-Hercegovinában, a bűnüldözői munka szempontjából. A tanács a Schengeni térségbe beutazók számára a rövidtávú tartózkodási vízummal kapcsolatban vízummentességet rendelt el. 2010-ben sok koordinált műveletre került sor a szervezett bűnözés korrupció ellen. Több mint 30 nagy műveletet hajtottunk végre szervezett bűnözés minden jelentős formájával szemben a szélsőségesek, a ter- terrorista megnyilvánulások ellen. 2010. október és decemberek között két különösen fontos esemény eredményeképpen magas rangú rendőri és más tisztviselőket tartóztattunk le mit, milyen következtetéseket tudunk levonni ezekből és más esetekből? Először is a hatóságok megváltoztatták a bűnözés és a korrupció elleni fellépés jogi kereteit. A rendőrök és az ügyészek most már kell, hogy demonstrálják azt, hogy képesek eredményes fellépésre, és um, arról beszélünk, hogy meg megfelelőek-e az elszámolthatatósági mechanizmusok, rendszeres, holisztikus megközelítést alkalmazunk, van felülvizsgálati mechanizmus minden szinten. Majd néhány perc múlva elmagyarázom, hogy mit is értek ez alatt. Decemberben UNASANA kantonban eh, letartóztatások voltak, és a kanton rendőrségének a vezetőit eltávolítottuk. Eh, nagyon sok eh, rendőrt tartóztattunk le a szerb, boszniai szerb köztársaság rendőri szerveit. A rendőrök és az ügyészek nem szabad, hogy törvénysértéseket kövessenek el. A műveleti képességeknek köszönhetően a közös fellépések, a rendőrök és az ügyések közös fellépései bár nem voltak tökéletesek, de azért nagy előrelépés történt a korrupció és a bűnözés elleni küzdelemben. Az az elkötelezettség, amit erről az államügyész tanúbizonságot tett, megemlítést érdemel Három tényező támasztja alá az eredményeket. Először is a vízummal kapcsolatos párbeszéd katalizátor hatást fejtett ki, az egész rendszer javult emiatt. Másodszorban rendszeres műveleti együttműködés vezető tisztviselők, rendőrök között egyre több eredményt hozott, egyre sikeresebbek voltak a bűnözés elleni fellépések, és harmadsorban javult az általános műveleti képesség, annak köszönhetően, hogy az elmúlt évtizedben egyre több erőforrás fordítunk erre, tehát lépünk szépen előre. Mindez azonban még nem kielégítő 2011-ben, ezért alapvetően egy stratégiai és intézményi szinten próbáljuk meg fenntarthatóvá tenni az erőfeszítéseket, és elszámolhatathatóvá tenni a, az egész tevékenységet. Mi is a fenntarthatóság? működőképesek a szerveink, kant tanok szintjén a, és a tartományok és az egész szövetségi állam szintjén az állami szervek is kezdtek majd gyökeret verni. A határrendészet, azután a vám szervek, a bevándorlási ügyeket kezelő bevándorlási hatóság most már a igazságszolgáltatási szerve keretein belül működik. Még persze sok technikai segítségre lesz szükség, és politikai elkötelezettségre az ottani szervektől, valamint az európai és más partnerintézményektől, hogy ez a folyamat kiteljesedhessen. Az államügyész munkája folytatódik, de intézményesíteni kell az ügyészi struktúrát. Az intézményesítésről a felhívás lesz a, a nagy téma a következő időszakban, és ez elég nagy kihívás, ha tényleg meg akarjuk valósítani. Miniszteri szinten a Biztonsági Minisztérium koordinálja ezt az egész területet, különösen az EU számára releváns területeken, gondoskodik arról, hogy a nemzetközi együttműködés, a nemzetközi egyezmények betartása megvalósuljon. Nagyon fontos monitoring funkciót látunk el az öt Balkán országban, ahol a, megszűnt a vízum kényszer, és ez nagymértékben megkönnyítette azt, hogy az erőfeszítések tartósá váljanak. A biztonsági ágazat miniszterközi ágát erősítenünk kell, ez egy stratégiai feladat lesz, ha már, ha majd felállnak a kormányok. A második fontos dolog az elszámoltathatóság. Ez egy olyan kérdés, ami egyre inkább a figyelem középpontjába kerül. Unaszana kantonban a e, rendőri vezetők e, ellen ugye majd lesz a bírósági mm. tárgyalás, de e, az a tény, hogy szervezett bűnözésben és korrupcióban vettek részt rendőri vezetők éveken keresztül felveti ezt a kérdést is, hogy szükség van az egész rendszer áttekintésére, meg kell vizsgálni, hogy hogyan működnek a különböző szervek. Ezek azok a kérdések, amelyeket felteszünk majd a felelős kormányoknak és parlamenteknek. Az elkötelezettség a korrupció elleni küzdelem kapcsán folyamatos felülvizsgálatot igényel, a gyakorlatot és a szabályokat felül kell vizsgálni, alapos vizsgálatra van szükség, hogyha valaki visszaél az általa betöltött hivatallal, vagy korrupt, és ha az, az állampolgároknak korábban kellene beszámolni, ha ilyenről tudomást szereznek, de ennek is meg kell teremteni a jogi kereteit. És mi legfontosabb, ez az állandó üzenet, folyamatos, állandó küzdelemre van szükség a korrupció ellen, és az emberek nem e, bíznak e, az UPN-nél dolgozókban. Én folyamatosan ismétlem azt, hogy e, jó, ami eddig történt, de többre van szükség. A missziónkat szeretnénk kiteljesíteni. Egy jogállamiságot erősítő misszió, reakció, ami nem tartós, továbbra is ki van téve a politikai korrupció veszélyeinek. Egy olyan rendszer, ami nem elszámoltatható az emberek számára, megint csak növeli a korrupció befolyásának a lehetőségét. mindenképp gyökeret ver a jogállamiság, annál inkább aláássólik azoknak a hitele, akik eh, a eh, tisztségükkel, hivatalukkal visszaélnek. Ezeket a kihívásokat eh, a politikai szinten is meg kell válaszolnunk politikai folyamat számára elengedhetetlen a fenntarthatóság és az elszámoltathatóság. A civil társadalomnak kulcsfontosságú szerepe van az alapvető érdek, értékeket, amelyek a jogállamiságot védik, mély meg kell gyökeresztetni. Bosznia-Hercegovinában ez a centrifugális erő megakadhat azon, hogy jelenleg az egész igazságügyi szféra még nagyon törékeny az UPMN munkája hát tulajdonképpen attól függ, hogy az Európai Unió és a szélesebb értelemben vett nemzetközi közösség mennyire lesz képes a kohézióra motiválni az embereket, és közös megoldásokat találni a az EU közelében lévő országokban. Egy egységes üzenetet kell ott helyben is Brüsszelből megfogalmazni, világosá tenni, hogy az ottani jelenlétünk nagyon határozott és erőteljes. Ugyanakkor ezt támogatnunk kell stratégiai tanácsadási és technikai segítségnyújtási tevékenységgel is, ez szükséges ahhoz, hogy további előrelépés történjen. Meg vagyok győződve arról, és bízom abban, hogy a, a következő EUPM mandátum amely 2011 végén ér véget, sikeres lesz. És a bizottság közben támogatja már azt, hogy az IPA Eh, ami a csatlakozás előtti eh, támogatási keret eh, további támogatásokat folyósítson ennek a régiónak. Köszönöm a figyelmüket. Köszönöm, Pák asszony. Feller úr, miközben önt hallgatom, majdnem el is hiszem, amit mond. De azért szerintem egy kicsit máshogy néznek ki a dolgok. Kívánnám önnek, hogy úgy legyen, ahogyan ön ezt elmondta, de ön is tudja, hogy milyen környezetben él, hogy milyen keretek között él, ahol 17 büntetés végrehajtási szerv van, 13 miniszter ugyanazon a területen, tehát nagyon komplex a helyzet. Unaszana kantonról beszélt, de van még kilenc más kanton is, van még egy másik entitás, tehát nem lehet az önmissziója mindenütt jelen. És felteszem a kérdést, hogy hogyan tudunk ebben az országban tényleg jogállamiságot teremteni, akkor, hogyha nincsenek közös intézmények, amelyeket mindenki tiszteletben tartana az intézményeket állandóan megkérdőjelezik. Hogyan akar küzdeni a korrupció ellen, hogyha az intézkedéseit egyáltalán nem fogadják el, és hogyha azt mondják önnek, hogy mi köze van önnek ehhez. Mert így, így, így zajlanak a dolgok Bosznia-Hercegovinában. Az egyik entitásnál is, de a másik entitásnál is. Az egyik entitásnál van valaki, aki szószóló, a másiknál is, és ők mindig ellentmondanak egymásnak. Ez az um, elég szörnyű helyzet Bosznia-Hercegovinában, hát ezzel együtt kell élnünk. A, itt van a rendőrségi reform. Kitaláltunk ennek az országnak egy ilyen csodás kis uh, rendőrségi reformot. De így uh, kitalálni, hogyan ezt akkor megtettük, uh, Martens tiszteletbeli kollégánk eh, alkotása volt ez egy olyan ország számára, mint amilyen Bosznia-Hercegovina. Hát szerintem ez eh, egyetlen volt hasznos, hát nagy kudarcba is fulladt az egész. És amit követeltünk, eh, hát abból a szempontból ez, ez, ez nevetséges volt. Ez egy kis lépés volt, aminek kapcsán most azt hittük, hogy lesz majd valamilyen megállapodás, azt mondtuk, hogy jó a csatlakozás, vállalkozási perspektíva az segíthet, de hát annélkül, hogy lennének tiszteletben tartott, elismert intézmények ebben az országban semmit nem lehet elérni. Ezért bármennyit is dolgoznak önök ott, 2011 végén egy olyan országot fognak elhagyni, amelyről én azt gondolom, hogy ami a jogállamiságot, a korrupció elleni küzdelmet illeti, e tekintetben nem jutott messzire ez az ország, nem önök miatt, hanem amiatt, hogy szörnyű a helyzet, nincsenek intézmények, még mindig nincs kormány. És nem azért, mert a politikusok nem lennének képesek megegyezni e, közös eljárásban. Tehát még egyszer, a csatlakozási folyamat segíthet de az a benyomásom, hogyha megnézem ezeket a politikusokat, nekik tulajdonképpen ez teljesen mindegy. Itt nem az a legfontosabb a számukra, hogy az embereknek segítsenek, a fiatalokon segítsenek, hogy vonzóvá tegyek az országot, beruházák, beruházók, befektetők számára, hogy kiépítsék az egész jogrendet, az intézményi struktúrákat önök sokat dolgoznak, de hát sajnos az önök munkáját nem jutalmazzák meg azzal, hogy a nagy vagy akár csak kicsi változások is lennének, mert nincsenek olyan intézmények, amelyek egymásnak nem mondanának ellen ha az egyik A mond, a másik B mond, ha az egyik intézményi balra akar, a másik jobbra, és éppen ezért nagyon sajnálom azt, hogy ilyen sok empátiával dolgozik ön ebben az országban, de az ottani politikusok ezt egyáltalán nem értékelik, pedig mi elég sok pénzt költünk rájuk. Ez lett volna az észrevételem. Uh, Madame Kopa. Kopa asszony. Unfortunately, most... Sajnos a legtöbbünk egyetért azzal, amit Pakkasszony mondott, ezt most itt nem is fejtegetném tovább. Sajnos ez a számunkra is, és a Bosznia számára is ez egy sajnálatos dolog. A kérdésem az, Bosznia-Hercegovina és a szomszédos országok együttműködését ön hogyan ítéli meg? Változott-e ez az elmúlt hónapokban, vagy változatlan minden ugyanolyan, mint amilyen az elmúlt években volt. Cornelissen asszony. Egy másik szakbizottsági ülésről kellett átjönnöm, elég sűrű ez a mai napon. Egyetértek többségében azzal, amit Pak eh, asszony mondott. Ez egy régi történet, és úgy tűnik, hogy egy nem működő államban van egy működő rendőrség. És egyre inkább aggódom, amikor Boszniából különböző hírek jönnek, olyanok riasztó hírek, egyre riasztóbbak a hírek, és Dejdek úr utolsó beszámolója, a diviak ügy, ez mind újabb provokáció és a jogállamiság aláásása. És időközben úgy tűnik, hogy a, nem történik semmi, sem az ottani szervek, sem az EU nem lép fel ezek ellen. Nagyon aggódom, amiatt, hogy Bosznia egy ilyen teljes kudarcot valló állam lesz. Az ön által elmondottak tükrében ez hogyan néz ki? Köszönöm, Aleki képviselő. Nagyon sokat elmondtak már a kollégák. Koszovó és Bosznia közötti különbségek persze vannak, de azért ugyanazokat a címeket használhatnánk. Bosznia öröksége persze sokkal keményebb, mint én gondolom erről nem kell többet mondanom. Az EU beavatkozása is sokkal erőteljesebb. Én még mindig hiszem azt, hogy az EU misszió rendkívüli hatáskörökkel bír, beavatkozhat az ottani politikai folyamatokba, hatásköre van arra, hogy nagyon kemény eszközöket vessen be, és ez is a jogállamiság ellenébe hat. Mi ott tulajdonképpen tettesek is vagyunk, és persze a jó cél vezet minket. De nincs jogállamiság, nem tudunk hatékonyan küzdeni a korrupció ellen. Most, amit öntől szeretnék kérdezni, az a következő. Önnek milyen eszközei vannak a korrupció és a szervezett bűnözés elleni küzdelemben Boszniában? Mert ez nem volt világos. Itt két országról beszélünk itt, Európa közepén gyakorlatilag. Az egyik ö, ö, csatlakozik Európához, és nagyon paradox a helyzet ami az elmúlt 30 évben történt Európában a korrupció, pénzmosás, szervezett bűnözés elleni küzdelemben, úgy tűnik, hogy mindez Bosznián és Koszovón kívül történt. Mi kifejlesztettük a saját európai standardjainkat a korrupció és a szervezett bűnözés elleni küzdelemben. Nagyon hatásos eszközeink vannak a legtöbb európai tagállamban, és úgy tűnik, hogy ezek a népcsoportok itt Bosznián és Koszovón nem alkalmazzák ezeket a standardokat. A kérdésem az, hogy például milyen jogszabály létezik tanúvédelmi programok alátámasztására, a bűncselekményekből származó védelmek elkobzására, a pénzügyi nyomozásokra, és mit tesznek önök ezen a területen? Létezik-e törvény a bűnszervezetek eh, szab elleni eh, fellépésre? Ugye a Palermói Egyezmény is ezt előírja, hogy a bűnszervezetekben elkövetett, bűnszervezetben elkövetett bűncselekményekre külön jogszabály kell. Mi a helyzet? Milyen eh, hatáskörei vannak a az ügyésznek hogyan tudja a korrupt emberektől visszaszerezni a pénzeket. Nagyon hatásos törvények, eszközeink vannak már itt Európában és a nyugati országokban, amelyekkel hatékonyan lehet tényleg küzdeni a korrupció ellen. De hogyha nem tájékoztat minket ezekről, hogy léteznek ezek az alapeszközök, akkor nem el sem tudjuk képzelni, hogy ott mi, mi történik Ugye a sajtóban is azt olvassuk, hogy sok a korrupció, politikusok korruptak, és nem tudjuk igazából, hogy ez igaz vagy sem, nem tudjuk, hogy ez mennyi, milyen méreteket ölt ez a korrupció, hogy mennyi eszközre van szüksége, hogy szükség van-e jelentős változásokra az európai beavatkozás kapcsán. Nem önt akarom nagyon kritizálni, bírálni, de azért jó lenne, ha már több konkrétumot is hallanánk öntől, hogy mi ennek köszönhetően javulhatna a helyzet. Nous avons 10 euh, minutes pour euh, répondre à ces questions. percet kap, hogy válaszoljon ezekre a kérdésekre az előadónk. Ahogy a képviselők is mondták, egy csomó felszólalás csak kommentár volt, nem kérdés, úgyhogy ezekre nem is kell kitérni, inkább csak a kérdésekre reagáljon. Először Kopenhauer úr. To make a general comment, I mean, this, is debate, this debate is very rich. Nos, ez egy rendkívül gazdag vita, vita és eh, pozitívan értékelem. Igazi helyzetekre vonatkozik, ahol nincsen semmiféle fejlődés tapasztalható a politikai oldalon, logisztikailag igen. Ez azonban mégis egy technikai jellegű misszió, aminek nincsen végrehajtásra vonatkozó megbizatása, Úgy gondolom, hogy fejlesztenünk kellene valóban a munkánkat, ebben nincs nézeteltérés, de van azért különbség a helyzet elemzése, a megbizatás és a lehetőségek között. Természetesen az adatokra vonatkozó választ Stefán dolga lesz. Köszönöm szépen, képviselőasszony. Ha lehet, akkor első megjegyzéseimet én is németül mondanám. nem tudok, nem mondhatok ellent, és ezzel nem mondok ellent annak sem, amit én mondtam korábban. Tehát nincs semmiféle ellentmondás az önértékelése és az általam korábban elmondottak kap, ö, ö, között. Technikai misszió vagyunk, igen erősen politikus és politizált környezetben dolgozunk nyilvánvalóan a kérdésekre ebből a szempontból is lehet válaszolni. Az elnök úr tíz percet adott nekem, ez tulajdonképpen ha már több, mint az, amit a bevezetőre kaptam. Nem akartam kimerítő, sem fenyegető, sem pedig lenyűgöző tevékenység listával előállni. Egyetértek azzal, hogy egy ilyen helyzetben nyilvánvalóan azt kell megvizsgálni, olyat kell megvizsgálni, ami tényleg endemikus a különböző szinteken. Egy ilyen értékelés tükrében és azok alapján, amelyet a nemzeti partnerektől és barátaimtól kapok nap mint nap, nem meglepő az, hogyha felderítünk egy büntényt, akkor az az embert sokkolja. Ez tipikus jellemző a rendőrség munkájában is. A, felderítünk egy bűncselekményt, amely jellegénél fogva rejtett kell, hogy legyen. A szervezet bűnözéssel ugyanez a helyzet a, ker, a kábítószeres bűncselekményekkel kapcsolatban, és amint felderítjük a bűnt, tudunk beszélni róla, akkor ha elfogjuk az elkövetőt, akkor látjuk őket, akkor nézhetünk szembe vele. És mi is ezt tesszük. Hadd térjek vissza az eszközeinkre. Nyilvánvalóan, hogy kérdés, hogy milyen eszközök, erős eszközeink vannak. Fel is tették ezt a kérdést, és meglepő a válaszom, szerintünk nincsen. Nincsenek végrehajtásra vonatkozó erős eszközeink soha nem is voltak, és ezért nem is lenne értelme most egyszerre ezt, ezen változtatni. Csak Koszovóra vonatkozóan, a Balkán többi részén pedig nem, annak ellenére, hogy a, lehet, a feladat az volt, hogy a lehető leghamarabb átadjuk a feladatok elvégzését a helyi hatóságoknak. Továbbra is technikai szinten maradunk a munkával, pártatlanok, nem akarjuk antagonizálni a fejleményeket. Ha Szarajevot nézzük, Tuszlát, ezt ugye naponta, hetente látjuk, látogatunk oda, és hogyha a miniszterrel vagy rendőr tisztel találkozom, akkor mindig nyitott ajtókra lelek. Azért, mert a partnerség és a jogállamiság keretében vagyunk. Bosznia-Hercegovinában sem minden fekete-fehér, sokféle színárnyalat van a kettő között, és van is kötelezettségvállalás erre, egy teljes mértékben érthető és elismerte nehéz politikai környezetben. Még 15 évvel a konfliktus végét követően is nehéz a helyzet. És én úgy gondolom, hogy éppen ezért eh, ez nem kell, hogy meglepjen a kommunikációt, koordinációt és együttműködést próbáljuk erősíteni, a párbeszédet, és nem akarjuk a tevékenységeinkben, a megoldás kereségben ellentmondást erősíteni, hiszen, ahogy mondtam, meglepően jól kialakított egyéni ügynökségek működnek az igazságszolgáltatás rendőrség keretében, különböző fejlődésekből alakultak ki. Van a kisebbek, nagyobbak, idősebbek, fiatalabbak, de ők mind egy, fej, egy olyan fejlődési szintre jutottak, amely meg kell, hogy mondjam, pozitív. nem tökéletes ügynökségeket hozunk létre, fenntarthatóságot akarunk látni a fejlődésben, ami lehetővé teszi a továbbfejlődést a válságkezelés során is. Ez a célunk. Nem a tökéletes világról beszélünk, hanem arról, hogy az ügynökségek igazgatói elkötelezettek, jobbá akarják ezt tenni. Elkötelezettek az igazgatók, hogy egymással ö, kapcsolatot alakítsanak ki, figyeljenek egymásra. Ezért fontos, hogy a 30 és még sokkal több esetről is beszéljünk. Az elmúlt két és fél évben erről tárgyaltunk a nemzetközi partnerekkel, hogy hogyan lehet akár 17 ügynökséggel is dolgozni, hogyha elkötelezik magukat az együttműködésre. 36-37 éve vagyok rendőrtiszt, a szervezett bűnözés az önök számára is éppen ezért köztudat, hogy ezt nem lehet izoláltan elvégezni. A szervezett bűnözés csak akkor lesz sikeres, hogyha közösen, együttműködéssel, másokkal végezzük. Ez a siker. Érthető, hogyha a képességeket, lehetőségeket a szervezett bűnözés és korrupció elleni harcban növeljük, akkor mindig lesznek olyanok, akiknek ez nem tetszik, hiszen mellesleg éppen ezért is végezzük ezt a munkát. Nem negatív a történet, éppen, sőt, pozitív. Kezeljük. Az óvatosságnak az az oka, hogy a közös mechanizmusnak egy fenntarthatónak kell lenni. Ehhez további támogatásra van szükség. Nem azért, mert mi az Európai Unió közösségeként, a nemzetközi közösség részeként azt hinnénk, hogy olyan fontosak vagyunk, hanem azért, mert a nemzeti partnerek és kollégák mondják, hogy fontos ez, hogy, hogy segíti őket abban, hogy a politikai a bosznia-hercegovinai politikai környezetben valami nehezen megoldhatót létrehozzanak. Ezt a politikai kihívásoknál mindig fontosnak tartom. Olyan megoldást kell találni, ami egy picit előrébb visz. Vannak persze magyarázatok de megint nem fekete-fehér a helyzet. Meg lehet mindig mondani, hogy ez ezért van, ennek ez az okad, és nem tetszik ebben az. Olyan megoldást találunk, amely nem német, vagy brit, vagy francia, vagy olasz megoldás, hanem olyanok, amelyek Bosznia-Hercegovinára szabottak, az ottani helyzetre, a kollégák helyzetére, és ez az erőségünk. És ezért vagyok ilyen egyértelmű. Ezt nagyra értékelik, nem csak a bűnügyi igazságügyi rendszerek, az igazságszolgáltatás, hanem a miniszterek, a belügyminiszterek, biztonságért felelősek, a Szarajevóban és a szövetségben és a Banyalukában Szerbiában. Ezt elismerik. Vannak olyan pártpolitikák, amelyek e, természetesen, ezt is meg kell, ismer, kell e, ismerjük, hogy a háborús bűnösségben való részvételnél e, etnopolitikus, pártpolitikai érvekkel próbálnak lévni, De ezekből ki kell, hogy maradjunk. Amint technikai szintet elhagyjuk, politikai szintre kerülünk, és ezzel diszkreditálnánk a hitelünket. Hiteltelenné tennénk magunkat. Nem azért nem tesszük tehát ezt meg, mert eh, mi eh, szégyenlenénk magunkat, hanem azért, mert ez egy olyan színjáték, amelyben a technikai jellegű misszió eszközeivel nem veszünk részt. Mint minden más eh, műveleti folyamatnál, az ENSZ, az Európai Unió műveleténél, hogyha technikai jellegű eszközöket alkalmazunk katonai, parakatonai vagy civil eszközöket, akkor kell, hogy legyen egy olyan esernyő, amely egyfajta politikai lefedettséget ad. Ez az előnye az Európai Uniós missziónak. Nagyon örülök egyébként, hogy erről beszámolhatok, hogy a partnerekkel már nagyon szoros az együttműködés, nem csak az Európai Bizottságon belül, hanem, ahogy mondtam, szorosan együttműködünk, megtárgyaljuk az Európai Uniós családban heti alapon a kérdéseket, de szorosan együttműködünk a többi partnerünkkel, a bilaterális partnereinkkel, legyenek kicsik vagy nagyok, Egyesült Államok például. Ha nem így lenne, akkor nem jutottunk volna el oda, ahol véleményünk szerint tartunk. Az igazságszolgáltatásnak valóban dönteni kell, hogy milyen irányba halad előre, és mi ellen lép fel. Sok minden ellen kell fellépni. Politikai, intellektuális kihívások is vannak, a válságkezelés e, idején és azon túl is. Ez teljes mértékben érthető. Meghatároztuk valóban azt, hogy milyen e, e, képességeink és milyen hiányosságaink vannak. Valóban vannak hiányzó képességek a pénzügyekkel kapcsolatos vizsgálatoknál, a fedett nyomozásoknál, de ez mind olyan, ami, ami nem jelent véleménykülönbséget a többi ügynökséggel szemben sem. Az állami nyomozati hatóságok a helyszínen is elismerik, hogy minden egyes tárgyalás az ügynökséggel, amelyik ugye 2003 óta működik, sok mindent kell, hogy még megtegyen. de nem lehet egy ilyen ügynökséget egy rendszeren belül rakétaként kilőni. Nem, ennek megvan a maga természetes útja, természetes sebessége. De ezt mindenki belátja. Ezzel foglalkozunk is, és a, az alapvető prioritásaink között is ez van. Az ezévi prioritások között összesen öt van ezzel foglalkozni kívánunk, és nem csak komplex mechanizmusokon keresztül, hanem projekteken keresztül is. Például az IPA projektekkel, amikről beszéltünk. És ez foglalkozik a tanúvédelemmel, a pénzügyek vizsgálatával, az integrált határ ellenőrzéssel. Ezt is elindítottuk egy twinning projektként mellesleg három vagy négy évvel ezelőtt. Az unasz elnök úr remélhetőleg a 10 percen belül még tudok erre válaszolni. Az unaszálna, kérem értse meg, ha megnéznénk a többi példát, akkor belátna, hogy ez csak egy a sok közül. Egy egész listát mondhattam volna, de plusz információt nem hordozott volna. Nem, az, nem csak az unaszánát nézzük, egy komplex helyzetet. A az azonosított esetekkel e, a szisztematikus intézményesített szempontokat próbáljuk mögötte feltárni. Ez csak egy eset, és az, az intézményi prevenció az, amivel próbálunk a rendszer magjába bejutni. Hogyan lehet a szomszédos országokkal való együttműködést értékelni? Erre még adós vagyok a válaszsal. Nos, javul többféle szereplő van bosnyák-hercegovinai részről is. Tudjuk azt is, hogy vannak olyan tevékenységek, amelyeket jobban szeretnénk koordinálni az állami szinttel is, de sajnos ez még mindig csak ott tart, hogy csak tanácsolni tudjuk, hogy nagyobb koordinációra van szükség, de a döntés politikai. A stratégiai értékelésnél pedig a politikai szereplőkkel már jó úton haladunk. Nos, ha nem tévedek, akkor azt hiszem le is telt az időm, de ha nem, akkor kérem figyelmeztesen az elnök úr, ha kihagyta volna valamit. Euh- Köszönöm szépen. A Szarajevóba fogunk látogatni, meglátogatni ezt a missziót, az EUPM-et, és az ALTEA katonai fellépést is, hiszen Boszniában továbbra is agasztó a helyzet, nem csak politikai problémák vannak, amelyre több felszólaló is utalt, hanem az ön elemzéséből is kiderült, hogy nagyon komoly problémák voltak. Márnyák úr azt hiszem, hogy a koszovói jelentéstevőnkkel visszavonult és kétoldalú megbeszéléseket folytatnak. Köszönöm szépen önnek is, hogy eljött hozzánk, hiszen a polgári és katonai missziók a Balkánon rendkívül fontosak továbbra is a közös biztonság és védelempolitika szempontjából. Most pedig az ülésünk Líbiára vonatkozó része fog következni hamarosan. S'il vous plaît. Kérem. Merci de reprendre. Euh, Köszönöm, hogy ismét helyet foglalnak. Egy szó. A Goltieri jelentésről is fogunk beszélni a Lisszaboni szerződés utáni biztonsági és védelmi politikával kapcsolatban. Roberto, el kell halasszuk ezt uh, a vitát, hiszen a módosító indítványok benyújtási határidejét meghosszabbítottuk. Ez holnapig meg lett hosszabbítva, és azt javaslom, hogy a Strasburgi rendkívüli ülésünkön vitassuk meg részletesen ezt a jelentéstervezetet, hiszen ma az eddigi vitánkhoz képest nincs újdonság, még nem kaptuk meg az összes módosító indítványt, nem lettek ezek benyújtva, úgyhogy ma Strasbourgban tudunk rendesen tárgyalni róla a következő Strasbourgi héten. Április 4-én lesz majd ez az ülés. Most pedig nagyon fontos, hogy a prioritásokkal foglalkozunk, egy aktuális helyzettel. Ez ennek a fényében beszéltünk Koszovóról, de ugyanígy kell, hogy Líbiáról is beszéljünk. Sajnálatos módon nem túlságosan valószínű, hogy kedvező eredményre fognak jutni Líbiában az emberek a rövid távon. A múlt heti Strasburgi ülésünkön egy nagyon fontos állásfoglalást fogadtunk el Líbiával, Líbiával kapcsolatban. Javaslataink is voltak politikai szempontból, hogy fogadjuk el az átmeneti kormányt, aztán a no-fly zone támogatását is elfogadtuk, illetve szeretnénk felkérni a főképviselőt, hogy a, vizsgálja meg, hogy milyen eszközökkel tudjuk az 1968-as ENSZ határozatot segíteni, amelyet Libia ellen fogadott el a BT. Brüsszelben is volt egy rendkívüli Európai Uniós tanácsi ülés, amely azt célozza, hogy a, a civil népességet meg kell védeni, a lehető legtöbbet meg kell tenni annak érdekében, hogy ők ne sérüljenek. Nagyon fontos, hogy legyen egy világos jogi alapja az Európai Uniós fellépéseknek, a humanitárius fellépésnek különösen, hiszen ebben szeretné az Európai Unió részt venni. Azonban ez eléggé nyitott és nem túl pontos megfogalmazás. Azt látjuk, hogy a Kadafihoz hű erők további területeket nyernek. Nagyon nehéz helyzetbe kerültek az ellenállók, és hogyha a no-fly zone-t fent tudjuk tartani, még ez sem biztos jelen pillanatban, de nagyon fontos az, hogy az aktuális helyzetről tájékozódjunk Libiával kapcsolatban. Köszönöm szépen Popovski úrnak, hogy eljött hozzánk. Szeretném pontosítani, hogy most nem próbáljuk meg összefoglalni a, tanácsi, a pénteki tanácsi ülés eredményeit Popovski úrnak, erre nincs feljogosítása, hanem a biztonsági, a biztonságpolitikai kérdésekre fog kitérni, ez a mi szerepünk, ez a mi joghatóságunk, hogy úgy mondjam, ezért erről fog ő beszélni. Úgyhogy ne lepődjenek meg, hogyha a politikai, kizárólag politikai jellegű kérdésekre nem fog reagálni. A tanácsi ülés összefoglalását a holnap fogja Van Rompuy úr megtenni az elnökök értekezletén, ami nyitott lesz a képviselők számára is, tehát a politikai kérdésekről. Ott lesz szó, itt kizárólag védelmi kérdésekről. Popovszki úr, öné a szó. Köszönöm szépen, elnök úr, a bevezetést. Um, Jó napot kívánok mindenkinek! Mielőtt a legfontosabb biztonsági kérdésekre térnék rá, szeretném elmondani, mi az általános felfogásunk. Nos, mindaz, amit most próbálunk kialakítani, az az Európai Unió e, észak-afrikai megközelítése. A biztonsági rész, egy csoma, a biztonsági terület az egész csomagnak a része csak, ahogy önök is látták a kommunikációból, a közleményből, amit a múlt héten elfogadtunk, és amit az Európai Tanács nyilatkozatában is elfogadtunk. Tehát különböző szemgyalunk meg a munka mobilitá- munkaerő mobilitása egyébként, vagy egyebek mellett, amit felkínálunk. De természetesen mindannyiunkat aggasztanak az elmúlt események, a libiai helyzet legutóbbi alakulása. Szeretnék ezzel kapcsolatban néhány bevezető pontot elmondani. Először is az eddigi prioritásaink között a legfontosabb az EU állampolgárok és mások evakuálása volt Líbiából. A humanitárius válságra való reagálás a líbiai határoknál. Több ezer embert evakuáltunk már. A koordináció a tagállamok körében és a bizottság között jól működött és jelentős hozadéka volt a gyors információcserével és a források leghatékonyabb kihasználásával. Az EAS, tehát a külügyi szolgálat az ECO főigazgatóságnak elsősorban azzal biztosította, hogy megterveztük a a mobilitást, a, a, a mozgást, amit Cell-nek neveztünk, a katonai alkalmazottak az EU polgári védelmi értékelő csoportból, tehát ezeket a tagokat és egyéb tiszteket is a Máltai Koordinációs Központba evakuáltuk, mentettük ki. Ez jól működött az ensz és a, az Európai Bizottság, a DG ECO közti együttműködés is sikeres volt a Tunéziából érkezőkkel kapcsolatban is. A koordinációt továbbra is erősíteni kívánjuk. Persze ez nem annyira látható talán, és ezért fontos, hogy a kommunikációt javítani kell a, a közvélemény és a média felé. A válság kezdete óta nem volt erős, és ezt javítani kell elsősorban a humanitárius válság megfelelő kezelése érdekében is. Nagyon óvatos és alapos tervezéssel kell a különböző opciókat, az ABCD opciókat Afrikára vonatkozóan kidolgozni. NATO egy hasonló folyamatot indított el az Európai Tanács ülését megelőzően, amire a múlt héten került sor, már ezzel foglalkoztunk. Az általános csomag, tehát intézkedés csomag mindezt tartalmazza. Az Európai Tanács kijelentette, hogy megvizsgálja a civil programokat három elv mentén. A szükség, a régióból való források felhasználása és a biztonság. Ez az a három, amiben a NATO védelmi miniszterei is megállapodtak a múlt héten. Ugyan ezen elvek mentén próbálják ők is tervezésüket, jelenlegi tervezési munkálatokat végezni az alapos és óvatos tervezést rövidtávú kitekintéssel, tehát a CSDP libiai válságra reagálása keretében indítottuk el, a hosszabb távú tervezés pedig a demokratikus intézmények kialakítása Líbia, Tunézia és Egyiptom, tehát a régió egészében a biztonsági ágazatban. Rövid távon mi lehet a cél, akkor, hogyha természetesen minden feltétel teljesül Továbbra is támogatni kell a humanitárius és evakuációs munkálatokat, tehát a, a szűk tengeri híd, a logisztika, orvosi ellátás terén, de elképzelhető az, hogy olyan intézkedéseket hozunk, amelyel a fegyverembargó végrehajtását segítjük, amelyet az ENSZ biztonsági tanácsa rendelt el. Jogi szempontból fontos azt is látni, hogy mindenféle eh, embargó, amelyet bármely szervezet eh, vezetne be, az ENSZ biztonsági tanácsának eh, mandátumának a függvénye. Döntéseket nem akarok, az EU tanácsának döntéseit nem akarom előre vetíteni, de továbbra is jegyzékváltás van a NATO-val, de átlátható módon az összes EU tagállam látja a NATO-val való kapcsolatunk érzékenységét. Éppen ezért igyekszünk minél átláthatóbbak lenni, és a párhuzamosságokat elkerülni. Azt a területet próbáljuk elvégezni, ahol az Európai Unió tapasztalata alapján többletértéket tud a folyamathoz adni. Jelenleg is az északi területekre vonatkozó tárgyalások folynak, nincsen annak jele, hogy A, a belepülési tilalom ugyanígy tilos. Ugyanúgy további tehát a, bocsánat, a berepülési tilalom kérdése továbbra is a biztonsági tanács előtt van, az Európai Unió pedig ehhez tartja magát. Nyilvánvalóan sokan szkeptikusak még e kérdéssel kapcsolatban. A külügyminiszterek tegnap Párizsban a, a DG8 miniszter, külügyminiszterei találkoztak tegnap és tárgyaltak e a főképviselő, az EU főképviselőjének részvételével ugyanerről a kérdésről. Nem szabad azonban szem előtt tévesztenünk a közép- és hosszú távú lépéseket sem. Az Európai Unió itt sokat tehet, véleményünk szerint. Tunézia, Egyiptom és Líbia számára, ha a feltételek lehetővé teszik, azt jelentenék, hogy meg kellene először is néznünk, hogy az, az átalakulás kele, kezelésében hogyan tudunk közreműködni a jogállamiság, a civil stabilizálás, államépítési e, munkák, az átfogó megközelítések kialakítása. Hiszen ez olyan, ter, olyan e, kérdés, amit a világ különböző részein már csináltunk, e, Palesztina vagy a Kongói Demokratikus Köztársaság, sőt Tunéziában is. Tehát ez, ezt fel tudjuk ajánlani újra, de a régióból is egyértelműen igényelni kell ezt Ehhez nyilvánvalóan időre van még szükség, de nem felejtettük el. Akkor, amikor az EU tervekről beszélünk, a katonai résszel és a, az egyéb érintettekkel is tárgyaltunk. Természetesen a mi terveink nem hasonlíthatók a NATO-ihoz. A NATO központban több ezer katonai terv van, vagy ezer katonai terv, nálunk pedig mondjuk van egy tucat, vagy egy kicsit több ember, aki a tervezést végzi, nem egy, ember, ember nem egy ezer, ember, ezer emberes csapat. A mentorálás nyomon követése, a polgári közigazgatás támogatása terén azonban jelentősen tudunk segíteni azokra a tapasztalatokra is építünk természetesen, amelyek a a fegyveres erők demokratikus ellenőrzése terén a tagállamokban megvan az igazságügyi átmenetben, hiszen ez egy nagyon nagy kihívás. Az elmúlt 20-25 évben sok országban tapasztaltuk. És mint mondtam, a biztonsági ágazat reformja során az azonnali lépések azonban elsősorban az evakuálásra és a humanitárius szempontokra vonatkoznak. Itt azonban befejezném, ha kérdések vannak, akkor bármire szívesen vállalkozom. Köszönöm szépen, nagyon sok kolléga szeretne reagálni. Ha megengedik, akkor egy kis frusztrációról szeretnék beszámolni. Azért, mert hallom, hogy milyen vitatatlan sikerekről számolt be, persze ezeket jobb lenne láthatóbbá tenni, mondjuk az evakuáció, illetve a humanitárius segítségnyújtás területét, tehát jobban mm, a közvélemény számára átláthatóvá kéne ezt tenni, hiszen ezek olyan eredmények, amelyek megérdemlik, hogy gratuláljunk. Ugyanakkor az óvatos tervezéssel kapcsolatban azt látjuk, hogy középtávon, hosszú távon a nyomonkövetés, az átmenetről beszélünk, de hát Libiában nincs közép és hosszú táv, csak sürgősség van. Ezért az óvatos tervezés, amely persze örülök, hogy megkezdődött, hiszen legalább valami történik, de hát egy ilyen óvatos tervezés ez nem tud reagálni, nem tud lépést tartani azzal a helyzettel, ami ott ilyen sürgetően kialakult. Az állampolgártársaink mind azt mondják egyhangulag, hogy mit csinál Európa? Azt kérdezik tőlünk. És azt látjuk, hogy a többi fellépő, például az USA, nagyon szkeptikus mindenféle opcióval kapcsolatban, ami a védelem és a biztonságpolitika területén felmerülhet. Mit teszünk? Mit tudunk tenni akkor, hogyha óvatosan tervezünk? Nagyon fontos, hogy mindenki megértsen minket. Tudom, hogy a NATO-nak sokkal komolyabb eszközei vannak, mint nekünk, de hát ugyanakkor például egy tengerészeti kalózkodás ellenes missziónk van több ezer kilométerre ezektől a határoktól, és ott is tervezgetünk. De hát itt is az a kalózkodás az a mi saját ö, tengeri határainktól nagyon messze van. Líbia viszont nagyon közel van, tehát nem érünk rá szép lassan tervezgetni. Hogyha az összes eszköz, amivel Eston asszony rendelkezik, ezekkel mind elkezdenénk a tervezésben segítkezni, akkor, ahogy a tanács is emlékezetetre, emlékeztetetre, ott vannak előttünk az opciók, ott vannak előttünk a nyitott kérdések, és muszáj ezekből választani, muszáj az óvatos tervezés helyett valamit gyorsan tennünk. Hiszen sürgősségi helyzettel állunk szembe. És tudom, hogy nincs ehhez megfelelő személyzet, de hát akkor szeretném, hogyha ezt a szkepticizmust, ezt a frusztrációt továbbítanánk a főképviselő asszony felé, hogy orvosolja ezt a helyzetet. És tudom, Strasbourgban is meg fogunk majd szavazni egy állásfoglalást ezzel kapcsolatban, de hát eddig én úgy gondolom, hogy a mi elvárásainknak nem sikerült megfelelni az állampolgárok elvárásainak sem. Ennyi lett volna az én bevezető megjegyzésem, most pedig a kollégáknak adom át a szót. Először Galler úr. Elnök úr, én is osztom az albizottság elnökének a frusztrációját. Elolvastam azokat a dokumentumokat, amelyeket az elmúlt napokban fogadok el az Európai Tanács, a Rompoy úr közleményét, Eston várónő közleményét, miután beszélt Muszán úrral, illetve tárgyalt az Arab Ligával. És azt a következtetést vonom le, hogy Eston asszony nem akarja azokat az opciókat felvázolni, amikre pedig lenne lehetőség. Ő csak a legkisebb közös nevezőt hajlandó képviselni, és ezt én nagyon sajnálom. Máshogy kellene, hogy értelmezze Eston asszony a szerepét. Hogyha megnézem, hogy milyen határozatok születtek az Európai Tanácsban, azt olvashatom, hogy minden opciót nyitva tartunk. Jó, ez helyes. Talán egyenként is felsorolhatná, hogy milyen munkaegységek vesznek részt jelenleg ebben a prudent planningben, a nagyon megfontolt tervezésben. De hogyha minden opciót nyitva tartunk, és három feltételt szabunk meg, akkor azt kérdezem, hogy az ön megítélése szerint bizonyíthatóan van -e, kialakult-e a szükségesség a beavatkozásra az emberek helyzetére való tekintettel, miután megvan a támogatás a régióban. És eh, mi a helyzet a tagállamok, eh, azon tagállamok közötti viták, eh, vitában, akik ott ülnek a biztonsági tanácsban, és meghozhatnák a határozatot a repüléstilalomról? Nekem az a benyomásom, hogy az ott ülő tagállamok egyetértenek, de illetve nem értenek egyet, pedig az Arab Liga Eh, azt nyilatkozta, hogy nem akar külföldi beavatkozást, ez az utolsó előtti bekezdés, de azt követően meg egy azonnali eh, repüléstilalmi zónát követel az Arab Liga. És eh, ezt nem értelmezi úgy, hogy ez külföldi beavatkozás lenne. Tehát szerintem ennek a papírnak az alapján azt mutatjuk, hogy adott a támogatása a régióban Eh, azt olvassuk, hogy az arab liga azt követeli, hogy azonnal alakítsanak ki egy repülés tilalmi zónát. Mit akarunk többet, amikor a régióbeli támogatásról beszélünk? El akarunk bújni itt az Afrikai Unió mögött? Ez lenne az első kérdésem. Eh, hogy hol állnak a tárgyalások? Szerettem volna hallani azt öntől, hogy mi a tagállamok álláspontja a no-fly zónról, és ha lehet konkrét államokat nevezzen meg. Ki mit gondol? Gualtieri úr következik. Prima una notazione tecnica. Köszönöm szépen. Először egy technikai jellegű észrevételem lenne Szeretném volna megkérni a library briefinges kollégákat, hogy vessék össze a szövegeket, ugyanis itt a parlamenti állásfoglalás szövegében világosan azt olvashatjuk, hogy a repülés tilalmi vezet egy lehetőség, de csak a ENSZ mandátum alapján lenne erre lehetőség. Ezt kellene korrigálni. Most rátérek a vitánk tárgyára. Véleményem szerint is természetesen nagyon összetett, bonyolult ügyről van szó, és különböző szempontokat kell figyelembe venni nagy óvatossággal. Az Európai Tanács és a főképviselő is, mint látjuk, így járnak el, és ez teljesen jogos is. Egyetértek a három feltétellel, amiket itt megemlítettek ebben az állásfoglalásban. És a 1970-es ENSZE határozaton nem akarunk ugye túlmenni. De létezik ez a felhívás az arab Liga részéről, és figyelembe kell venni azt, hogy hogyan alakulnak a dolgok ott a helyszínen, Líbiában el kellene gondolkoznunk. És jó lenne, hogyha a Szicentől több tényt hallanánk, adatokat kapnánk a helyzetről. Hiszen néhány számtól eltekintve, amelyeknek tulajdonképpen nincs sok értelme, mert ugye médiában szó van a döbölmenti államokról, sok mindenről, de nem tudjuk, hogy ott konkrétan helyben mi is a pontos helyzet. Az Elarabiában azt halljuk, hogy nem voltak áldozatok, amikor Kadafi erői bombáztak. Hát ez nehezen hihető. Azután két ö, hadsereg áll tulajdonképpen egymással szemben, időnként visszavonulnak. Most tényleg háborúról beszélhetünk? amelynek több száz vagy akár sok ezer áldozata van? Nem tudjuk ezt pontosan, és nem vállalhatunk kötelezettséget anélkül, hogy tisztában lennénk ezekkel a tényekkel. Repülés tilalmi zónáról csak akkor lehet dönteni, ha tudjuk, hogy mi a helyzet, ha ismerjük a tényeket ebben az országban. Csak eh, ebben a helyzetben lehetne tényleg eh, valamilyen komoly beavatkozás mellett dönteni, hiszen a repülés beavatkozás, eh, legyünk ezzel tisztában, ez, ez azt jelenti, hogy bombázunk, hogy kemény harci gépeket küldünk oda, és behatolunk ebbe az országba katonailag. A tények ismerete nélkül, anélkül, hogy precíz, konkrét információnk lenne arról, hogy mi is történik Líbiában, szinte nincs lehetőség arra, hogy politikailag korrekt képet alakítsunk ki magunknak, és döntsünk. És nem szabad elsietni sem a, azt, amit mondunk, sem a döntéseket a parlamentünknek különösen nagy a felelőssége, és a külügyi szolgálatnak is eh, természetesen eh, nagyon nagy felelőssége van abban, hogy mit eh, mond a közvéleménynek. De az óvatosság, az elővigyázatosság nem jelenti azt, hogy tétlenek vagyunk. És egyetértek ebből a szempontból azzal, amit az elnök úr mondott. Ugyanis egy döntés arról, hogy most háborozunk vagy sem, mindenképpen a civil lakosságra való tekintettel kell, hogy megszülessen. Azután mit csinál az ENSZ? Ott tárgyalások folynak, különböző kezdeményezések vannak, hogy segítsünk a, a libiaiaknak, szó jó, van az embargó, azután fel, sokan felvetik a jogalap kérdését, de látnunk kell, hogy mit tehetünk mi a közös biztonság és védelmi politika keretében. A parlament is politikai kezdeményezéseket tehet. Tudjuk, Líbia egy nagyon bonyolult ország, törzsi struktúrája van. Kadafi az egyik törzsből származik, de a törzsek között is nagyon sok a a vita, az egyetnemértés, és nem lehet egy oldalon beavatkozni a Bengáziban mellett mellett, hát, eh, Bengáziban lévő felkelők mellett, mert ez lehet, hogy a törzsi konfliktusokat tovább élezni. A cél az, hogy eh, békéltetőként lépjünk fel, és elősegítsük a törzsek közötti megbékélést. Eh, ilyen politikai kezdeményezésre van szükség, és ezt a feladatot nem bízhatjuk rá Törökországra. Az EU-nak kell ilyen módon beavatkozni. Nem abszurd katonai akciókat szervezni, hanem reálisan meg kell kérdeznünk, mit tehetünk annak érdekében, hogy ez az, ezt az embargot tényleg tényleg hatékonyan be lehessen tartani tartatni, milyen eszközeink vannak az Afrikai Unióval, más erőkkel hogyan tudunk együttműködni. De először azt kell tudnunk, hogy ott helyben tényszerűen mi történik. Köszönöm. Brandner asszony. Köszönöm, hogy eljött ide hozzánk. Nagyon sok minden történik a világban, csak Japán, az ember azt tudja, hogy hol kezdje. Rátérve arra, hogy mik a tények ott helyben. Itt a műholdas képek kapcsán reméltük, hogy kicsit ön talán többet tud, mint mi, ugyanis jelenleg már az a veszély áll fenn, hogy Bengázit körbezárták és hogyha ez még néhány napig tart, akkor, és beveszik Kadafi Bengázit, akkor ott hatalmas vérfürdőt rendez. Ezért szeretném megkérdezni, hogy most mit tudunk tenni, itt most nem a hosszú távú tervezésről akarunk hallani, hiszen néhány nap múlva már nem lesz ellenzék, Kadafi nem lesz meg, nem Kadafi ellenzéke, akit támogathatunk és jó, hogy az embargo még mindig segíthetek Kadafi ellen. Most várjuk meg, amíg az újabb ellenállás felszínre tör. Jó, hát persze itt megint az emberi jogok alapján álló és a mi értékeinkkel összhangban lévő politik, módon politizálunk, de hát most nem akarok túl cinikus lenni. A fegyverembargó folytatásával kapcsolatban talán kicsit pontosabban elmondhatná, hogy mik a tervek azután, hogy hogyan működjünk együtt Törökországgal. Ez egy nagyon fontos tényező. Törökország állásfoglalása a repüléstilalmi jövezettel kapcsolatban nagyon fontos. Most eltérve Libyán kívül a többi országban, Tunéziában vagy Egyiptomban, ha ezt kérik, tervezünk-e jogállamisági missziókat, rule of law e, misszió Irakban, azt hiszem, hogy akár sikeresnek is nevezhető. A kérdés az, hogy hogyan tudnánk biztosítani azt, hogy ez az egész koncepció részeként valósuljon meg, hogy a delegációk vezet vezetői tényleg kézben tartsák a dolgokat, hogy ne egyszerre két kalapjuk legyen az EU misszió és az ottani diplomáciai feladatuk kapcsán nagyon fontos a koordináció, a koordinált tervezés, hogy megakadályozzuk azokat a helyzeteket, ami több országban kialakult, hogy egy helyen van a pénz, más helyen a misszió, misszió és nincs egy vezető, aki döntés képes lenne. Azután Bahreine kapcsolatban mi a véleménye? Köszönöm, Lüzing asszony. Köszönöm. Szeretném határozottan megköszönni Galtieri úrnak azt, amit elmondott. Nagyon sok mindenben egyetértek vele. Ma reggel itt volt egy meghallgatás Koszovóról, látjuk, hogy mi a helyzet Afganisztánban vagy Irakban. Tanulságokat kell tudnunk levonni nagyon jól értem azt az igényt, hogy segítsünk, ha, ha látjuk a, ott a vérontást, Kadafi diktatúráját, persze, nagyon jól értem én ezt az igényt, de nem lehet annak alapján eljárni, hogy először lövünk, aztán nézzük meg, hogy hova lőttünk. Nem lehet utólag már visszafordítani a dolgokat. Pontosan kell tudni elemezni, hogy milyen erőket, milyen eszközökkel támogatunk adott körülmények között. És itt valóban szükség van a hosszú távú tervezésre. Ugyanis egy beavatkozás utáni helyzet azután évtizedekig fennmaradhat, évtizedekig adott körülmények között, akkor ott kell maradnunk. Néhány konkrét kérdésem is lenne a repülés tilalmi zónáról már többen beszéltek. Nagyon eltérő vélemények vannak erről. Sokan, többek között Gates védelmi miniszter is azt mondta, hogy a repülés tilalmi övezet kikényszerítése egyet jelent a háborúval a Strategic Forecast szakértő és óvnak a, e, ettől, ugyanis nagyon sűrű lakott városokban állnak a, a Kadafi légerhárítása, és nagyon sok polgári áldozattól kellene számolni ebben az esetben. Szertfölda mellett azt mondja, hogy a harcok nagy része földön zajlana. Kadafi erőit nem is igazán tudnánk gyengíteni egy repülés tilalmi jövezettel. Én osztom ezeket az ért összejön ezeket az értékeléseket, és ha nem, akkor miért nem? Az Institute for Security Studies eh, közzétette egy értékelést, amelyben amellett érvelnek, hogy a katonai beavatkozás eh, a Responsibility to Protect eh, alapján az ENSZ mandátum nélkül is lehetséges lenne. Tehát, hogyha az az alapelvünk, hogy felelősek vagyunk, hogy megvédjük a lakosságot. Itt van azután a humanitárius segélyek kérdése. A médiában ez úgy szerepel, hogy ez a Frontex művelet legfontosabb feladata, azután a Hermes 2011-es művelet feladata, de Frontex feladata az, hogy támogassa a menekültek kitoloncolását. És mi a helyzet a menekültekkel, a Líbiából adott esetben érkező menekültekkel? visszaküldik majd az ilyen menekülteket a polgárháború után Líbiába? És ha az embereknek tényleg segíteni akarnánk, nem lenne szükség arra, hogy minden líbiai menekültet befogadjunk, és legyen egy koncepció arra, hogy hogyan, tud, hogyan akar gondoskodni az EU róluk. Köszönöm szépen, most már az összes frakció vezérszónoka felszólalt, úgyhogy Popovski úr kap szót, és utána lesz egy második kör engedjék meg, hogy mielőtt megkapja a szót, három dolgot mondjak. Az egyik az óvatosság. Nagyon sok mindent osztok azzal kapcsolatban, amit Gualtieri úr mondott, a politikai óvatosság, az értékelés óvatossága, a kötelezettségvállalás óvatossága nyilvánvalóan fontos én azért voltam kritikus, mert a tervezés óvatossága számá, szem, szerintem most vagy, vagy tervezünk, vagy nem tervezünk. Ha tervezünk, akkor az összes opciót, lehetőséget figyelembe veszük, de hát az óvatos tervezés az nekem önmagában ellentmondásos. A második, a belepülési tilalom övezete. Ezzel próbáljuk a ö, masszív bombázásokat megelőzni, megakadályozni. De 1980 95 és 97 között volt egy ilyen zóna Bosznia fölött, és ez a 95-ben egy másik művelet kapcsán történtek a bombázások. Tehát a boszniai no-fly zóna sikeresnek volt mondható, anélkül, hogy földi erőket kellett volna bevetni, anélkül sikerült megakadályozni a bombázást. Igazá az is, és ez a harmadik pont, hogy ez a no-fly zone ez nem fogja megoldani az összes problémát, csak, az egy, egy, csak egyes a földön, a földterületen létező katonai problémákat fog megoldani. Tehát van persze mellette és ellene is érv, ezért nagyon fontos az, hogy komplex megközelítésben vizsgáljuk ezt az ügyet. Nem szabad pontatlannak lennünk, de a történelmi példák azt mutatják, hogy ez lehet hasznos, és most megkapja a szót Pohovics úr. Köszönöm szépen. Talán csak egy rövid kommentár az óvatos tervezésről, megfontolt tervezésről. Ez már szinte egy szlogen, de az a lényeg, hogy elkezdjük a folyamatot anélkül, hogy formalizálnánk. Tehát nem az intellektuális elemzésről van szó. Hát önök a szakértők, úgyhogy tudják, hogy a katonai tervezésnek milyen fázisai vannak. Milyen stádiumokon kell végigmenni hogy például egy operatív terv koncepciója hogy alakul ki. Ezt nem akartuk még formalizálni, viszont el akartuk kezdeni a folyamatot, ezért neveztük megfontoltnak. Ez egy ilyen katonai szleng szerűség ami azt jelenti, hogy a dolog folyamatban van, nem akartunk tehát semmit elrejteni. Megértem a szkepticizmusukat és a frusztrációt, azt, amit sokan kifejeztek. Azonban jelen pillanatban nincsen egyhangúság. Sem az EU-n belül, vagy az e ensz belül arra vonatkozóak, hogy valamilyen komoly fellépést engedélyezzenek. A G8-ak miniszterei Párizsban találkoztak múlt éjjel, és ha jól tudom, az USA álláspontja az szintén óvatos, meglehetősen hallgatagok voltak ezzel az ügyel kapcsolatban, és legalább még két állandó tagja az SBT-nek ellenzi az új állásfoglalást, egy szigorúbb állásfoglalást. is. ez az Egyesült Királyság és Franciaország által megfogalmazott javaslat, vagy ajánlás, hogy legyen egy állásfoglalás, ami a 19-17-esen túlmegy, ez még nem talált teljes körű elfogadásra, tehát nincs ilyen jellegű mandátumunk. És attól tartok, hogy nem tudunk határozott lépéseket egy új mandátum nélkül megtenni, ez világos. De hadd hangsúlyozok valamit. Persze van különbség a tervezési folyamat között a NATO-ban és az EU-ban. Nekünk nincsen egy olyan bonyolult utasítási láncunk például, mint nekik. Számos művelet esetében meg kell jelölni, hogy melyik a főhadiszállás, és akkor utána az erőforrásokat, illetve a személyzetet mobilizálni kell. Nincsen integrált katonai utasítási struktúránk, tehát ez azt jelenti, hogy a katonai eszközök azok a tagállamokban maradnak, és a tagállamok az EU rendelkezésére bocsátják ezt adott esetben, akkor, hogyha van egy olyan nemzeti vagy NATO főhadiszállás, amely levezényli azt a műveletet. De a, ezek az eszközök a tagállam kontrollja alatt maradnak. A főképviselőnek meg kell vizsgálnia azt, hogy a tagállamok hajlandóak-e ilyen kötelezettséget vállalni. Már is felvettük a kapcsolatot a tagállamokkal, és megvitatjuk velük a különböző opciókat. Figyelembe vesszük az elvárásaikat és az érzékenységeiket. Ez tehát az a valóság, amivel kénytelenek vagyunk szembenézni. Aztán, ami a legkisebb közös nevezőt jelenti, hát sajnos így működünk. Ez a dolgok természetéből adódik. Visszatérek még egy-két opcióra, amelyekről kérdeztek. Csak szerettem volna egy ilyen általános háttérinformációt adni. Rákérdeztek eh, arra, hogy ki felelős a tervezésért. Nos, a eh, katonai stáb eh, feladata ez, és létezik a krízis válságkezelő főigazgatóság, akik egy csapat munkában dolgoznak, és ez továbbra is így lesz. hogy van-e támogatás a régióból? Hát részben van, részben létezik az Arab Liga állásfoglalása, biztos olvasták azt is, hogy az Európai Tanács azt javasolta, hogy az Arab Ligával együtt és az Afrikai Unikóval együtt folyanak tárgyalások, egyeztetések, hogy erre mikor kerül sor, azt nem tudom, de egy sürgősen összehívandó ülés lenne ez, gondolom. Van Rompuy elnök talán holnap eh, már kap egy erre vonatkozó kérdést itt a házban. Itt nem arról van szó, hogy el akarunk bújni az Afrikai Unió háta mögött, de szükség van a régió támogatására. Ez egy olyan előfeltétel, amelyet a NATO támasztott. Ha már németül kezdtem, akkor Branner asszony kérdésére is szeretnék így németül válaszolni. Az embargó kikényszerítése. Most ez is a prudens tervezés egy része, van egy lehetőség, bár persze azzal is tisztában kell lennünk, hogy egy ilyen nagyon robusztus opció nem nagyon más, mint a repülés tilalmi övezet. Nem tudjuk, hogy mondjuk az embargo megsértése mondjuk tengeri úton történne egy lehetőségre gondolunk, megvizsgáltuk a tengeri művelet lehetőségét, de ehhez is természetesen felhatalmazásra, mandátumra lenne szükség. A Responsibility to Protect koncepciója, persze ezt mi is ismerjük, de ez mindig nem kötelező. Azaz ennek a koncepciónak az érvényesítéséhez mindig egy újabb mandátumra van szükség. Persze mondhatjuk azt is, hogy ez az ENSZ rendszerének egy fontos reformja lenne, amit végül is, ami végül is nem valósult meg teljesen, így ez nem kikényszeríthető ez a védelem felelőssége. Idézett egy biztonsági intézet tehát a véleményüket, ezt többféleképpen lehet értelmezni. Szerintem nem olyan egyszerűen lenne ez megvalósítható. Ami pedig Galtieri úr észrevételeit illeti. És volt itt még egy szempont, nem tudom, hogy ki vetette ezt fel, de e, rákérdeztek arra, hogy ismer, tisztában vagyunk-e a helyzettel. Hát nem, nem tudjuk pontosan, hogy mi történik az ország különböző részein, vannak műholdas felvételek, e, amelyek persze megbízhatóak, de nem teljesek, nem adnak teljes képet. Nagyon nehéz megítélni Bengáziban és Bengázi környékén, hogy milyen a helyzet. Itt tulajdonképpen az NGO-któl érkező jelentésekre hagyatkozunk tényfeltáró missziót küldtünk ugyan Tripoliba is és Bengáziba is az elmúlt napokban, hogy számoljanak be arról, hogy mi a helyzet, létesítsenek kapcsolatokat különböző ottani szereplőkkel. Múlt héten Strasbourgban voltam én is, és az egyik legnagyobb vita pontosan erről zajlott, hogy az EU elismerje-e az átmeneti tanácsot. Nem született megegyezés, de a tanács felismerte, hogy ez egy valid interlocutor, azt hiszem ezt a formulát használták, és tulajdonképpen ez a mi megközelítésünk különböző szinteken folyik a tárgyalással, tanácssal, Keti eh, Eston is eh, tárgyal, és a külügyi szolgálatnál dolgozó kollégáink eh, fel akarjuk venni a kapcsolatot, de a, az információ, amivel rendelkezünk, még mindig csak nagyon szétaprózódott, fragmentált. Szankciók. Ahogyan mondtam, eh, hogyha az embargó kikényszerítése egy ilyen nagyon robosztus módon történne, akkor ez nem lenne nagyon más, mint egy katonai eh, művelet. A NATO is persze dolgozik közben, dinamikus ez a folyamat, és ezek nem olyan dolgok, amikről mondjuk nem lehetne nyíltan beszélni, de ma délután is lesz egyeztetés a tagállamokkal, a NATO tervezői és újabb tervezési dokumentummal állnak majd ma elő. A pénzügyi szankciók most már kezdenek hatni, legalábbis a, amit a sajtóban lehet olvasni, az szerint már érezhetően csökkent Líbiában a, a, pénz, a készpénz. A szankciókat, ugye múlt héten megszületett a döntés hogy a libiai beruházási hatóságokat, a Sovereign Wealth Fundot is embargo alá helyezik, és befagyasztják az eszközeiket, tehát ez már nagyon kézzelfogható a, azután a vízum, a pénzügyi szankciók, azt hiszem, hogy elmondhatjuk hatásosak. Végül egy kérdés volt Bahreinről. Figyeljük a helyzetet, a helyzet alakulását. A szaudi csapatok beavatkoztak az uralkodó mellett. Ez nem egy elszigetelt esemény, egyre több esemény történik a világ különböző pontjain. Persze Bahrein egy jó példa, de Jemenben is vannak megmozdulások, és ezek kapcsolódnak egymáshoz mindenhova odafigyelünk. Azt hiszem, a következő néhány nap Líbiában döntő lesz az egész régió szempontjából. Merci. Köszönöm szépen. Hatan kívánok felszólalni. Kérek mindenkit, hogy legyen rövid. Először Landsbergi szurkapszor. Elnök úr, Líbiáról beszélünk, de úgy történik, hogy nem annyira sürgető ügyekkel ütjük el az időt. Az Európai Parlament tanács legutóbbi dokumentumait elolvasva azt látom, hogy nagyon sok rutin szlogent alkalmazunk, amelyek ráadásul egymásnak is ellentmondóak. Milyen módon lehet a polgárokat megvédeni hogyha különböző politikai felek konszenzusára van szükség ahhoz, hogy ezeket alkalmazni tudjuk. Hogyha valaki nem ért egyet, akkor ez azzal a következménye jár, hogy semmilyen eszköz nem lesz a kezünkben. Mit mondhatunk akkor, amikor a tagállamokat felkérik arra, hogy készüljenek fel, nem alkalmazzák, hanem csak készüljenek fel egy repüléstilalmi övezet bevezetésére, amennyiben ezt az ENSZ engedélyezi. Azt mondhatom, hogy hát ez persze nagyon egyszerű, de mikor tudjuk, hogy milyen szkepticizmus vagy milyen fenntartások vannak, vagy Oroszország vagy Kína vétója fenyeget, már az egyikük is elég ahhoz, hogy szabad kezet adjon, és ne hajtsunk végre semmit. Mi értelme van az Európai Parlamentnek annak, hogy nagyon erősen támogatjuk a libiai emberek aspirációit. Most akkor valóban, vagy csak erősen, vagy csak határozottan, vagy hogy támogatjuk őket. És végül csak a humanitárius segély lesz az, amelyet folyamatosan biztosítani próbálunk. Az összes opciót figyelembe vettük? A fenntartásokkal kapcsolatban? A végrehajtással kapcsolatban? Vagy csak ilyen teoretikus opciókat vizsgáltunk, vizsgáltunk meg, és nincsen politikai akaratunk. Nem akarunk semmit végrehajtani. Általánosságban abba kellene hagyni a szlogenek alkalmazását, például a never again kifejezés használatát. Amikor Kadafi elfogadja, elfoglalja Bengázit, akkor olyan emberek fognak a karmai közé kerülni, akik nem szeretik őt. Nyilván nem fogjuk tudni a never again, azaz soha többet szlogenünket megvalósítani ott volt a Csecsenorsz, Csecsenföld esete. Ott sem mentünk semmire ezzel a szlogennel. De ahogy a tanács is mondta, a bengázi átmeneti tanács politikai tárgyaló partnernek tekinthető. Azonban a Kadafi rezsim már nem tárgyaló partner az EU számára ennek nagyon komoly politikai következményei lesznek, hogyha ezt tényleg így kifejtjük. Úgy tűnik, hogy az EU két kormányt lát egyszerre. És ezekből az egyiket legitimnek és elismertnek tekinti Bengáziban, a korábbit, pedig már is illegitimnek tekinti, és nem ismeri el. A tripoli kormányról van szó. E azt kérte a tripoli kormánytól a tanács, hogy mondjon le. De hát azt látjuk, hogy a Kadafi gyakorlatilag kineveti az EU-t és a tanácsot. Ugyanakkor egyszerre két dologra szólítunk fel. Az Arab Liga nemzeti egységre és integritásra szólítja fel a Tripoli és Bengázi líbiaiakat. Azonban nem definiálja ezt. Nem definiálja azt, hogy Kadhafi, mint állampolgár, a líbiaiak közé sorolandó-e vagy nem. Ugyanakkor felszólít arra is, hogy a polgári békét óvják meg ennek mi értelme van egyáltalán, akkor, amikor Bengázi már is ostrom alatt áll? És napok vagy órák kérdése az, hogy elessen. Ők most nem realisták ebben az Arab Ligában? Vagy pedig éppen ellenkezőleg az Arab Liga a Kadafit nagy békéltetőként látja, aki majd biztosítani fogja a rendet Észak-Afrikában. Nem szeretném, de sajnos muszáj összehasonlítanom a bengázi helyzetet, ahol a felkelők a saját aspirációikkal, hogy demokratikus kormányt hozzanak létre. Nem szeretném összehasonlítani de mégis nagyon hasonlít a helyzet az 1944-es Varsói helyzethez, a lázadó Varsó helyzetéhez, ahol Varsó szabadságot kiáltott ki, majd a németek megostromolták, a német hadsereg bombázta, elpusztította, majd utána jött a szovjet hadsereg, és a víztula a folyó mellett ültek és nézték azt, hogy hogyan ostromolják a németek Varsót. Most ugyanez a helyzet. Itt van ez a felkelés, nem sokára véget ér, és akkor mindaz, mindaz, amit tehetünk, az az lesz, hogy kifejezzük a részvétünket. Köszönöm szépen. Nagyon röviden, és sajnálom, mert el is kell utána menjek. Frusztrál az, hogy az Európai Unió a jelenlegi válságnak különösen az első pillanataiban nem reagált, bár elismerem, hogy a vita túlzottan fixált, és túlzottan az erőbevetésre összpontosít. Ez csak az egyik opció. Az Európai Unió e térségben igazából semmi különlegeset nem tehet hozzá. Az Egyesült Államoknak van itt e területen tapasztalata. Most ugye ők azok, akik a nemzeti törvényeket, a biztonsági tanácsot feltalálták, és ők azok, amelyek rávetik a nato is erre a nagyon fontos nyilatkozatra. Az Európai Unió igazából az alternatívák feltárásában lehet működhet közre. A szörnyűséges humanitárius válság több tízezer sebesültel a biztonsági tanács rövidáron soha nem járulna hozzá az erőszak alkalmazásához, az erő alkalmazásához. Miért nem tárjuk akkor fel az alternatívákhoz? Ha a, az elkobzás az adott esetben bizonyos területek, illetve eszközök elkapzása az ugyanolyan erő, erős eszköz lehet, mint az erő alkalmazása. Az egyének esetében is jogi értelemben nem, nem, nem könnyű, de van olyan tapasztalat, amely azt mutatta, és az ENSZ-nek van ebben már gyakorlata, ami pozitív lehet, ezt fel kell tárni. A második eszköz nem a nem az a fegyverembargó, hanem a fegyver csökke, fegyverek csökkentése. Azok az országok, amelyek tegnap még minden lehetséges fegyverzetet adtak a kormánynak, és ez a kormány ma felhasználja a fegyvereket a, a demokráciáért kiálló emberek ellen, azok most fel akarják függeszteni a tényleges szállításokat. De persze nagyon sok olyan szerződést írtak a közelmúltban alá, csak a, a, az öbölállamoknál, az együttműködésnél. Például már ez évre nyugati országoktól meg Oroszországtól, meg sok minden máskor 50 milliárd euró értékben szerz, fegyverszállítási szerződésük van. Ez a világ legszegényebb régiója a közel-kelet. És mivel ez a válság Szaudi-Arábiára, Bahrájra és más országokra való esetleges kiterjedéséről is beszélünk, paradoxon a helyzet. Ugye felfogják, majd megpróbálják felhasználni a fegyvereket. Legyünk igenis nagyon komolyak, és, váz, és tárjuk fel a szokásos erőbevetése melletti alternatívákat. Nézzük meg, hogy meg lehet-e felfüggeszteni a jelenlegi fegyverszállítási szerződéseket az öböl térségbe. Ez a béke közép és hosszú távú fenntartásához jelentősen hozzájárulna, és sokkal lényegesebb lenne, mint az a Marshall terv, amelyet most adunk, olyan 10 milliárd euró érségben. Csak ha 50 százalékkal csökkentenénk a felére csökkentenénk tehát a, fegyverszállít, a fegyverek szállítását, azzal sokkal több forrást tudnánk feltárni. Folyamatosan arra összpontosítunk a vitában, hogy erőbevetés, berepülési tilalom. Köszönöm szépen, Lizek úr! Köszönöm szépen én is, elnök úr! Popovski úr, meg kell, hogy mondjam, hogy én is csatlakozom ahhoz az igen számos exkluzív klubtagokhoz, akik frusztráltak. Az Egyesült Államok, Nagy-Britannia, az Európai Unió és, még, és néhány szervezet munkájával kapcsolatban. Nos, tisztelt kollégám több mindent említett, és Popovski úr is állást foglalt. Ha lehet, azonban én egy általánosabb jellegű kérdést tennék fel. Eston asszony, nem tudom, hogy tisztában van-e azzal, hogy a jelenlegi helyzet a helyzetet. Sok politikai kommentátor próbának tekinti, nem csak az ő személyes készségeinek, rátermettségének a próbájaként, hanem a, az Európai Unió közös külpolitikájának próbájaként is. Ugye vannak kommunikációs problémák a főképviselő és a tagállamok között, ez látható. A tagállamok nagyon eltérő hozzáállást mutattak még nagyon messze vagyunk attól, hogy bármilyen közös alapok legyenek az egyeztetéshez. Aztán kommunikációs probléma van harmadik országokkal, amelyek a világpolitikában nagy szerepet játszanak. Nem csak az Egyesült Államokra gondolok most, nyilvánvalóan ők most visszafogottak, de Oroszország is. Történelmileg nézve Oroszországnak már most is, és korábban Szovjetunióként is már voltak politikai érdekei. Affinitása, az affinitása Líbia felé egyértelmű, ma pedig a gazdasági érdekek is fontosak, ugye elég, hogyha csak a fegyverkereskedelmet mondom. Ha egyáltalán vannak kétoldalú kapcsolatok Eston asszony és Oroszország között, akkor ezek milyen jellegűek? Merci, Monsieur Kirillov. Rapidement, s'il vous plaît. Köszönöm, Kirillov úr, gyorsan, ha lehet. Egy kérdésem van. Azt hiszem azt. Azt hallottam ugye, hogy Tripoliba küldenek egy missziót. Mit akarnak ott csinálni? Akarnak tárgyalni a Kadafi rendszerre, vagy micsoda? Mert általában tekintve igen kontraproduktívnak tartom ezt, és a média is ugye beleesett abba a csapdába, hogy elküldte Tripoliba az újságírókat. Mert ugye oda, oda viszik őket, amit a Kadafi rendszere megenged, akar. És az, azok, akik saját maguk keltek útra, azokat súlyosan megbüntették. Minek megy oda a misszió? Politikai értelemben már hangot adtunk az álláspontunknak, kifejeztük álláspontunkat. figyelem már a nagy médiákat, és igazából amit ők közvetítenek, az nem felel meg annak, ami történik, hiszen őket is kvázi manipulálja a rendszer. Mit akarunk akkor Tripoliban megbeszélni? Aztán a következő dolog. Ha jól tudom, nincs ott európai hajó. Az amerikaiaknak van ott repülőgép anyaga, anyahajójuk, de Európa nem. Nem tudom, hogy miért nincs legalább egyetlen egy hajó. Mert hogyha olyan kritikussá válik a helyzet, ahogy Landsbergis úr is mondta, hogy Kadafi bombázni kezdi Tripolit és az ottani embereket megöli, akkor nem igazán látom be, hogy a földközi tengeri tengeren a hajók hogyan fogják tudni ezeket a műveleteket megakadályozni. Jó, nem beszélünk akkor a berepülési tilalomról, de amikor tömeges gyilkosságok vannak, akkor egyszerűen erkölcsileg, sem politikailag nem igazolható ez a eltekintve attól persze, hogy az Arab Liga is támogat minket ebben, nem tudom persze, hogy ez mennyire nagy és mennyire érdekes támogatás ami a... lehet, hogy ők is részt vesznek. Az utolsó dolog pedig nem tud profi módon, de hát megfigyeltük műholdról, hogy mi történik. Mi a helyzet Csáddal délen, Líbia déli részén? Ezek azt hallottuk ugye, hogy onnan viszik a zsoldosokat, és általában arra is vonatkozik embargó? Hogyha embargó van, akkor tudunk-e segíteni a Bengáziban élőknek? Mert előfordulhat az is, hogy a biztonsági tanács állásfoglalása Zimbabére von, vonatkozóan pontosan ezek ellen az emberek ellen lesz majd. A Kadafinak meg lennek a fegyverei ahhoz, hogy hetekig harcoljon. Köszönöm. Köszönöm, Strasser úr. Danke, Herr Vorsitzender. Ja, ich muss mich... Köszönöm szépen, elnök úr. Sajnos csatlakoznom kell azokhoz, akik úgy érzik, hogy frusztrálja őket az önjelentése. Ez fontosan meg kell, hogy mondjuk a beszámolója, a nyilatkozatai sajnos hallatlan egyértelműen azt mutatja, hogy tanácstalanok, nem képesek cselekedni. Sőt, néha nem tudják, hogy mit kell tenni azzal kapcsolatban, hogy Európa ma, épp ma ebben a helyzetben mit tegyen. Ami a legkonkrétabb volt, és amit ö, láttam, az az, hogy majd egyszer lesz egy ilyen sürgősségi ülés de hozzátette azt is, hogy ez nem, hozzáteszem, hogy ez persze nem az, amit én vagy a parlament az új európai poszttól, hivataltól elvár. Ha egy héttel ezelőttre visszatekintünk, akkor már a, a hét elején az volt, hogy nagyon kevés információ volt, és mégis mindenki azt mondta, hogy az átmeneti kormányzat, az átmeneti kormányzat ellenállása nem kívánt volt, és a parlamentben nagyon szerintem jó vitát folytatunk Strasbourgban erről. Barozó elnök is kijelentette, emlékszem, hogy az idézetére is, amikor azt mondta, hogy a líbiai diktátornak mennie kell. Ilyen egyértelmű nyilatkozatokat mondtunk, Buzek elnök is kijelentette ezt. És alapvetően egyetlen egy nagy feltétel volt, amely szerint Európa elkezdjen do- működni, az az volt, hogy az Arab Liga mindezt elfogadja, ezzel értsen egyet. A, múlt hé- a, a hét vége óta ez az egyetértés megvan, és én most azt vártam, hogy jó, akkor most Európa nekiáll, hogy csináljon valamit. De hát most a NATO, az ENSZ, és én nem tudom még, még kicsoda, Ön persze személy szerint nem telt erről, csak azt kérem öntől, hogy továbbítsa ezt az információt. Magától értetődik ez, és az emberek az átmeneti kormányban, ott, akik fennültek egyébként Strasbourgban is a, a, a hallgatói erkélyen, azok nem ezt várták Európától. Az elnök is megmondta, a bizottság elnöke is kijelentette, a tanács is többé-kevésbé egyértelműen elmondta, hogy Európa nem semleges. Európa az átmeneti kormány oldalán áll, vagy legalábbis azoknak az oldalán, akik az önrendelkezést akarják. És az emberek, és én magam is ezt, azt várjuk most, hogy legyen igenis valamilyen alakítási folyamat, hogy vegyük kézbe a dolgokat, csináljunk valamit. Ezt hiányolom a beszámolójából. Nem azt mondom, hogy most akkor rendelj el a, a fegyverembargót, vagy a berepülési tilalmat. Nagyon sok jó jelentés van, de mindaz, ami hiányzik az ön beszámolójából, az az, hogy az Európai Unió hajlandó lenne végre tenni valamit, és ezt igenis követelem. A vita lezárásaként szeretnék Kirillov úr felszólására egy kicsit visszautalni. A Tripoli misszió összefoglalóját meghallgattuk múlt héten Strasbourgban, és szeretném a relatív elégedetlenségemet kifejezni ezzel kapcsolatban. Most egy olyan misszió Tripoliba, ahol a 27 tagállam, vagy még az ott lé- jelenlévő országok nagyköveteivel való találkozás. Ez egy ilyen magas szintű missziónak a helyszínre küldését nem feltétlenül teszi jogossá, vagy nem feltétlenül van komoly értelme. Kadafi továbbra is azt mondja, hogy jó, hát jöjjenek az ilyen missziók Tripoliba, de én egy kicsit óvatosságra intenék ezzel kapcsolatban. Milyen érdeke van egy ilyen missziónak, hogyha szeretnénk az európai országok nagyköveteitől um, információt kérni, akkor el tudjuk őket hívni Brüsszelbe, vagy a technológiai eszközök is rendelkezésünkre állnak, hogy felvegyük velük a kapcsolatot, ezért nem kell Tripoliba menni. Köszönöm. Figyelmesen hallgattam a vitát. És nagyon örülnék, hogyha azt mondhatnám, hogy eleget teszünk az elvárásoknak, de hát bizonyos keretek között tudunk csak együttműködni. Természetesen, hogyha a helyzetből le kellene vonni a következtetéseket, ezt már meg is tesszük majd, akkor azt látnánk, hogy korlátok vannak. Rengeteg elvárás volt. A Lisszaboni szerződés hatályba lépésével is. De bizonyos dolgok nem változtak azok a szabályok, amelyekkel a közös kül- és biztonságpolitikát kell irányítani, nem változtak meg. A legtöbb döntés egy hangú döntés kell, a forrásaink, eszközeink, amelyeket használunk, vagy használni kívánunk, a válságkezelés, a tagállamok döntési köre senkit nem tudunk arra kényszeríteni, hogy ezt rendelkezésünkre bocsássa. Az ENSZ biztonsági tanács állásfoglalásának, vagy határ, bocsánat, határozatának a, a ténye az kulcsfontosságú, nem szabad, nem tudunk ennél erőteljesebb beavatkozást elkezdeni az ENSZ biztonsági tanács megbízása nélkül. Egy mikrofon nélküli kérdése való válasz. A tagállamokkal való kommunikáció valóban e, e, tudnék lengyelül is válaszolni, de gyorsabb, ha megengedi, hogy angolul tegyem meg. Tehát tárgyaltunk különböző konfigurációban a pártokkal, az oroszokkal is. A főképviselő asszony találkozott Lavrov külügyminiszterrel szerintem legalább kétszer az elmúlt tív nappal Genfben, Párizsban is tegnap este, úgyhogy tudjuk, hogy ők mit gondolnak erről. Az amerikaiakkal való kommunikáció is kiterjedt, és természetesen óriási kihívás, mindenünk próbája ez – de vannak bizonyos korlátok, amelyet még a le, kor amelyeket még a legjobb akarattal sem lehet, és a főképviselő sem tud elhárítani, azért, mert ezeket a tagállamok implikáltak. Az a misszió, amelyet említettem, és amelyel szemben kritikus véleményeket mondtak, valóban nem magas szintű, hanem politikai jellegű misszió volt, és nem volt cél, hogy a Kadafi kormányzattal támol, tárgyaljunk, nem is került erre sor mellesleg. Egy közös külügyi hivatali misszió volt tisztviselők szintjén, és Tripoliban a nagyköveteinkkel kívántak tárgyalni az ECO kollégákkal tárgyaltak, akik ugye az Európai Unió misszióban a humanitárius kérdésekkel foglalkoztak, és Bengáziban pedig az ottani emberekkel akartunk beszélni. Az átmeneti tanács tagjaival is. A helyzetet legalább ebben az olvasatban próbáltuk látni, megérteni. Az Európai Unió műholdas központját felhasználjuk a helyzet nyomon követésére, visszajelzést is kapunk az EU szituatív központ, szituációs központjától, tehát az észak-afrikai eseményekről tudunk. És a szomszédos területeken lévő helyzetről is, nem csak Libiáról, hanem a szomszédos térségekről is. Volt egy konkrét kérdés a tengeri képességekről és műveletekről. Nincs európai tengeri művelet valóban a földközi tenger térségben, de vannak európai hajók. Mi, hiszen a NATO vezetésében vannak műveleti hajóink ebben a zónában és amennyire én tudom, a NATO védelmi miniszteri ülésén a NATO főparancsnoka elrendelte a, ezeknek az erőknek, vagy egy részüknek a bevetését, és ez egy, de hát ez egy NATO határozat, nem mondhatom hivatalosan, én nem vagyok a NATO tagja, vagy sem része a szervezetnek, de az nem igaz, hogy csak amerikaiak lennének a régióban természetesen továbbítom a politikai akaratra vonatkozó üzenetét. És amit mondott arról, hogy hogyan hogy mennyire fontos lenne, hogyha végre az alakításba belekezdenénk, ezt a főképviselőasszonynak továbbítom. Megjegyzem, ő azt hiszem éppen most tart a G8-ak ülésére. A az ottani külügyminiszteri ülésről jön haza. Ezt eredetileg nem így tervezték, de ez egy rendkívüli ülés volt. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Mindannyian tudjuk azt, hogy az ön helyzete nem volt könnyű, de úgy gondolom, hogy számunkra fontos volt, hogy ezeket a kérdéseket feltehessük, hogy elgondolkozhassunk, és a frusztrációnkat megoszthassuk önnel. Egyrésztről azért, mert van egy opció, aminek az alkalmazása azonnal nagyon észszerűnek tűnhetne, de ugyanakkor a, a tanács maga is elismeri, hogy az összes opciónak az asztalon kell lennie, de ezeket mi nem látjuk. Mindazonáltal jönnek kezdeményezések, érkeznek kezdeményezések a főképviselő asszonyhoz, és remélhetem, remélem, hogy ezek előrelépésre fogják őt ösztönözni. Mindazáltal tudjuk, hogy a vita folytatódni fog. Van Rompuy elnök úr holnap az elnökök értekezletében fog felszólalni. 13 óra 30-kor lesz ez az ülés, az összes képviselő jelenlétére számítunk. Az AFED-be pedig jövő héten fog érkezni Eston asszony, hétfőn Jövő kedden lesz Ashton asszony az AFED szakbizottságban. Köszönöm szépen Popovszki úr, hogy ezzel a sürgős ügyel kapcsolatban ellátogatott hozzánk.